Dear colleagues, good afternoon. Kedves kollégák, üdvözlök mindenkit kellemes délután, és üdvözlöm a kedves vendégeinket is. Még mielőtt bemutatnám a napi rendünket, és annak az első napi, napi rendi pontját ismertetnénk, szeretném, ha elfogadnánk ezt a dokumentumot. Köszönöm. Ami az elnöki bejelentéseket és a háromoldalú egyeztetésekről szóló információkat illeti majd a meghallgatás után kerítünk erre sort. Szeretném megkezdeni a meghallgatást. A három felügyeleti szervnek az elnökét szeretném most üdvözölni. Szeretném, hogyha most beszámolnának hatóságaik tevékenységéről, tapasztalatairól az elmúlt időszakban, Különösen az jogalkotókkal való együttműködés területe érdekel minket, illetve az, hogy a szervezeteik számára melyek a legfontosabb feladatok a következő 12 hónapra nézve. És remélem, hogy az a felülvizsgálatról, ami nem sokára sorra kerül, szintén eszmét tudunk cserélni, illetve új javaslatokat is fogunk vizsgálni önökkel együtt, amelyek érinteni fogják a felügyeleti hatóságok, az CCP és az ESMA feladatkörét is. A Brexit is fontos fejlemény, illetve vannak bizonyos kezdeményezések a felügyeleti szervek részéről. Sok minden van tehát az asztalunkon, Andrea úr most a három ESA közös bizottságának soros elnökségét is ellátja, illetve második alelnöke az Európai Kockázati Testületnek. A három elnök írásban is benyújtotta hatóságaik elmúlt évi tevékenységéről a beszámolóját. Ezeket a szakbizottság tagjainak kiosztottuk, és az i-komitén is elérhetők. A tevékenységek eredményeiről is beszámolót kapunk ezekben az előadásokban. Az erőforrások kérdése is nyilván fel fog merülni, ebben mindig támogatjuk a hatóságokat, hogy a felügyeleti feladataikat el tudják látni. Még ha szűkösek is az erőforrásaik. Az a felülvizsgálatban egy új rendszerre is javaslat kerül, ezért nagyon érdekelne, hogy milyen észrevételeik vannak ezzel kapcsolatosan. Egyértelmű, hogy sok munkát kell még itt végezni. A kiváló együttműködés szellemében. Persze nem tudunk mindig mindenben egyetérteni, de elfben azt kell gondolnom, és azt kell mondanom és hogy az együttműködés kiváló, és ezért köszönet jár önöknek. Elnökként, bevezetőként André Ariának szeretném megadni a szót. 12 percet adok pontosan. Kérem, hogy a közös bizottsági minős, elnöki minőségében, és használja ki ezt a 12 percet. Köszönöm a közös bizottságnak a tevékenységével kezdeném, amit 2017-ben én elnök, elnöklök. Három feladatot, három aggodalmat fogalmaztunk meg kockázatkezelésben. Az egyik a fragmentáció, különös tekintettel a britek visszalépésére, kivonulására, az alacsony profitabilitása az intézményeknek. Ezt az intézmények megpróbálják koordinációval kezelni, például a Brexitre is tekintettel, E, emellett e, a pénzügyi stabilitás fenyegető kockázatokat is e, megpróbáljuk anticipálni, főleg, hogyha kudarcba fulladnak a tárgyalások. Emellett a különböző spillóverekre is odafigyelünk, és a veszteségekre. A bankok alacsony profitrátája szintén egy kihívás, bár közelmúltban volt valamennyi javulás. A pénzügyi területen a fogyasztóvédelem egyre fontosabb. Prágában tartottunk egy napot, amely ennek volt szentelve, és ott a fogyasztóvédelmi stakeholderekkel ültünk le egyre nagyobb közönséget akarunk megszólítani, és a tapasztalatra építve azt reméljük, hogy ennek a bizottságnak a tagjai is hozzájárulnak ehhez a munkához. A PRIPS rendelet alapján egy fő dokumentumot készítünk el a célokról, a közös bizottság beszélt a szakpolitikai prioritásokról, és emellett a big data-ról, illetve az automatizálásról fogunk kiadni anyagot, tanulmányt. Megint csak oda kell figyelni a fogyasztók igényeire vannak, azonban fogyasztói kockázatok, mert személytelenődik a pénzügyi rendszer, és ez a diszkrimináció veszélyét megnöveli a szolgáltatások gyújtásában, vagy azoknak az árában. Az innováció a tanácsadáshoz való hozzáférést is korlátozhatja, illetve a felelősségi körök mosódnak el. Mi mégis úgy gondoljuk, hogy a jelenlegi jogszabályok, az európai jogszabályok is ezeket a kockázatokat képesek kezelni, és további eh, jogszabályokra most nincs eh, kép, eh, szükség. A pénzmosás és terrorizmus elleni fellépés szintén komoly feladat volt. Mandátumunk során komoly, komoly terrortámadások történtek, a Landromat ügy, illetve a Panama iratok skandalum eh, szintén eh, a felügyelő szervezetek részéről komoly választ igényelnek. Emellett közös eh, megértést kell kialakítani az mlcft vel kapcsolatban, és útmutatásokat kell kiadni azokról a tényezőkről, amelyeket a pénzügyi tényezőknek amelyek esetekben a, bankoknak arra kell gyanakodniuk, hogy itt pénzmosás, terrorizmus finanszírozás történik meg kell nézni a hatóságoknak azt is, hogy az egyes pénzügyi intézményeknél a pénzmosás elleni ellenőrzések megfelelőek-e. A Panama eh, iratok eh, elsődleges áttekintésénél az adatcserét tartjuk fontosnak. Eh, jogbiztonságot szeretnénk a témában, és a közös bizottság egy közös együttműködési keretet kíván kialakítani. Az IFRS 4-nél pedig eh, szintén lépéseket tervezünk, amely lépések eh, az arbitrázs, illetve az egyenlő esélyek eh, megteremtése érdekében történnének. Végezetül a bizottságnak a javaslatát üdvözlöm. A javaslatunk, a közös a javaslat a közös bizottságot annak feladatkörei kiterjeszteni, ezen a területen is. Amikor a közös bizottság stratégiai gondolkozás feladatot végez, a döntéshozatal hatékonyságát kell növelni hogyha a befektető védelemben ennek a közös bizottságnak komolyabb hatásköröket akarunk adni, mint ahogy ez a javaslat szeretné. Az EU bankok mérlegében eredmények következtek be, javulás következett be. A tőkepozíciók javultak, elsősorban az elmúlt hónapok eh, bizonyos fontos lépéseinek eh, következtében. A eh, nem teljesítő hitelek 900 milliárd eurót tesznek ki az EU-ban, további eredményeket kell elérni, miközben a likviditás magas, a befektetők magasabb hozamot keresnének az EBA olyan projekteken dolgozik, amelyeknek a célja, hogy a hatékonyságát a másodlagos piacoknak növeljük. az IFRS 9 bevezetése a jövő év elején szintén ha komoly eredményeket eh, fog eh, hozni. Az EBA két eh, jelentést hozott nyilvánosságra ezzel az új kerettel kapcsolatban, többek között a bankok felkészültségével kapcsolatban. E, emellett az EBA monitorozza azt a folyamatot, amely arról szól, hogy növeljük a bankoknak a veszteség felszívó hatását. annak érdekében, hogy a bankok kötelezettség struktúrájában eh, a változást elérjük, fontos, hogy eh, a BRRD-ben eh, a javaslatokat véglegesítsék, és egyéni MRL célok legyenek meghatározva. A bankok már most használják ki a pozitív piaci körülményeket, a szabályok stabilizálása és azoknak konzekvens volta, az átláthatóság a beruházók számára, befektetők számára kiszámíthatóságot eredményez, és a banki kötelezettségek korrekt beárazását lehetővé teszi. A Single Rulebook szintén előre halad. A CRD-CRR vizsgálatához hozzájárult az EBA is több jelentéssel különböző területeken ami a bankrendszer egészét illeti, illetve a különböző üzleti modelleket és a KKV-knak nyújtott hitelezést, ezekkel is foglalkoztunk e, a jelentésekben, és remélem, hogy önök is hasznosnak fogják találni ezt a jelentős számú jelentést. A Bázel bizottság munkája szintén kezd véget érni, a nemzetközi standardok hamarosan véglegesítve lesznek, az EBA részt vesz ebben a munkában, és platformként szolgál a közös európai pozíció kialakítására, amennyiben szükséges, akkor részt veszünk a javaslatok hatásának elemzésében is. Az EBA a közelmúltban a belső irányítási útmutatókat is véglegesítette eh, a menedzsment szervek tagjaival, illetve a fontos tisztviselőkkel kapcsolatban. Sajnálatos módon nemzeti szinten eltérőek eddig a politikák, és más az üzleti gyakorlat. Reméljük, hogy egy közös keret kialakulhat, egy robusztus keret, eh, amely az útmutatók révén kezeli ezeket a problémákat. Emellett az arányossága a standardoknak és az útmutatóknak szintén biztosításra kell, hogy kerüljön a fizetési szolgáltatásokról szóló második irányelv hamarosan hatályba lép, ez megint fontos prioritásunk. A szabályozás technikai standardok az egyik legkontroverzebb téma. E, nagyon sok e, beadványt kaptunk a különböző felektől, és remélhetőleg a biztonsági e, célkitűzések, illetve a fogyasztóvédelmi célkitűzések között megtaláljuk a megfelelő egyensúlyi állapotot. Az új technológiák bevezetése a hagyományos banki szolgáltatásokban szintén egyre jelentősebb a munkaprogramunkban. Most hoztunk nyilvánosságra a fintekről egy komoly jelentést, amely egy mapping exercise, az innovatív cégeket vesszük számba, és olyan területekkel foglalkozunk, mint az engedélyeztetés, a sandboxing regimes, illetve prudenciális kockázatok és fogyasztóvédelem. Emellett a számítástechnikai kockázat felügyeletéről is kiadtunk útmutatásokat, különös figyelemmel a kiberatak támadások veszélyére. Ami a CMU-t illeti, ehhez is hozzájárulunk ez a munkához, és egy véleményt adtunk ki a közelmúltban az új prudenciális kerettel kapcsolatban, amely ajánlásokat tartalmaz, melyeknek célja az, hogy harmonizált harmonizáljuk ezt a területet is. A Brexit, DBA. A Brexit fényében ezonosítottuk azokat a területeket, ahol közös szabályozói és felügyeleti megközelítésre van szükség a 20 tagállamban, hogy támogassuk a hatóságnak a relokazációját. and deposit guarantee schemes, and we hope to finalize soon in ezek, ezeken a területeken is egy véleményezni akarunk, egy véleményt akarunk véglegesíteni. A, az EBA-nak az áttelepítése az egész szervezetet kiteszi bizonyos feszültségeknek. A magas munkaetikájú személyzet körében bizonytalanság figyelhető meg. A nyár eleje óta többen otthagyták a hatóságot, mert az elköltözik Nagy-Britanniából. Fontos, hogy ez a döntés minél hamarabb megszülessen, megfelelve a menetrendnek, és megfelelő módon elő tudjuk készíteni az új székhely kialakítását. Emellett a finanszírozásunkról szóló rendelet ambiciózus felülvizsgálata is szükséges és szeretnénk a munkánkat, a missziónkat újra fókuszálni, átstruktúrálni a szervezetünket, hogy az EU érdekében még jobban tudjunk működni. Köszönöm. Andrea, mondja az elnök. Most Bernardino következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm az Ekon Bizottság tisztelt tagjait. Ma elsősorban a konvergenciáról, a fogyasztóvédelemről és a pénzügyi stabilitás fenntartásáról fogok beszélni, majd a végén pedig a jövőbeli trendekről és lehetőségekről is, hogy hogyan tudunk ezekkel élni. Annak ellenére, hogy nagyon nehéz a makroökonomiai környezet, és nagyon alacsonyak a kamatok, a Szolvencia 2 végrehajtása jól zajlik az átmeneti időszakok betartásával. Most kimondhatjuk, hogy az európai biztosítási ipar javára szolgál ez a modern, robusztus rendszer, és ezért erősebb is lett. A koordináltabb felügyelet kialakítás alapvető fontosságú a, szabályozási turizmus elkerülés érdekében. Az EIOPA kiadta szuper felügyeleti kézikönyvét a jó gyakorlatokról a Szolvencia 2 adatbázis alapján. Ennek keretében eh, az szolgáltatás szabadsága rendszerén belül próbálunk új modelleket kialakítani, de nem eh, kielégítő az együttműködés a befogadó és a küldő felügyeleti hatóságok között. Az információ és az adat cserét az határokon átnyúló felügyeleti platformok kialakítása segíti, amelyeket EIOPA indított el. Több ilyen platform alakult ki felügyeleti beavatkozás sokkal korábbi szakaszban, ezért így vissza tudjuk fogni az a biztosítási kötvényesek számára a negatív következmények kialakítását felülvizsgálatra kerülnek a, az mérlegek, és megfelelőbb a felügyelet ezen a területen az Európai Uniós jogfigyelemevételével. felügyeleti kollégiumokban veszünk részt, és különböző látogatásokat szervezünk, elemzéseket végzünk, vizsgáljuk a nemzeti felügyeleti gyakorlatokat. A különbözetek, különbségek oda vezethetnek, hogy a az ügyfelek kihasználják a különböző felügyeleti és szabályozási környezetek közötti különbségeket. Itt többet kell tenni a konvergencia érdekében. Ami a fogyasztóvédelmet illeti, a bizottság döntését üdvözöljük, vagyis hogy az, az biztosítási, disztribúciós irányelv keretében megfogadták a tanácsainkat. Az is fontos tudni, hogy a harmadik felek fizetéseit nem vették fel az összeférhetetlenségi listára. Az biztosítási és vagyonkezelői elemzés volt az első e, európai részletes vizsgálat a biztosítással összekötött befektetési eszközök piacán megfelelő releváns információval az Európai Központi Bankkal együttműködésben indítottunk el egy nyilvános egyeztetést a statisztikai jelentésteteli követelményekről, már ami az a nyugdíj alapokat illeti üdvözöljük, az Európai Bizottság kezdeményezést a pán-európai magánnyugdíj termék, a PEP e bevezetésével. Ez elősegíteni minden európai állampolgár érdekeinek a védelmét. Nagyon fontos biztosítani az európai biztonsági címke használatát és a megfelelő hatékony felügyeletet. Európának megfelelő erőforrásai sokra van erre szüksége. 2016. decemberében eh, megjelentettük a legutóbbi európai terhelési teszt eredményeit, eh, amelyben figyelembe vettük eh, az alacsony kamatkörnyezetet és a kockázati felárakról alkottunk véleményt. A második IORPS eh, terhelési teszt most van folyamatban, az eredmények eredményeket vége felé tesszük közzé. Júliusban kiadtunk egy véleményt az Európai Intézmények számára, az eh, a behajtási határozatokról szóló keret tekintetében. Ez a keret el kell, hogy kerülje a szükségtelen gazdasági költségeket az összehangolatlan szabályozási lépésekből adódóan. Nagyon nagy a különbség az finanszírozásban, a lefedettségben és a hatályban, az biztosítási garanciarendszerekben. Javaslatot fogunk tenni egy európai szintű harmonizált keretre, ami a jövőt életi. A stabil pénzügyi rendszer fontos célunk, Például az Egyesült Királyság döntése az EU-ból való kilépésre, erre válaszként az EIOPA kiadott egy véleményt, támogatandó a nemzeti felügyeleti hatóságokat, és hogy el tudják látni a legfontosabb funkcióikat, és a jövőben erősebb, bátrabb lépésekre van szükség a, a tőkepiaci unió kiteljesítése érdekében. Az EIOPA erős megbizatással rendelkezik a stratégiai felügyeleti tervek kidolgozásában, illetve a belső modellek értékelésében, és ezek jó irányba tett lépések. Üdvözöljük azt a javaslatot, hogy a fenntarthatóság és a technológiai újítás, az InsurTech például, a megbizatásunkba került. A felügyeleti és szabályozói hatóságok kulcsfontosságú szerepet játszanak az innovációban, miközben a fogyasztók érdekeit továbbra is védeni kell. A határokon átnyúló tevékenységek tekintetében erősebb európai megközelítése van szükség. Az egész Európai Unióban egységesen kell kezelni ezeket a szolgáltatásokat, az európai válaszokat meg kell erősíteni a határokon átnyúló csődök esetében. A nemzeti felügyeleti hatóságokat meg kell bízni, hogy az EIOPA-nak minél hamarabb értesítést tegyenek, hogyha esetleges határokon átnyúló hatással járnak bizonyos összeférhetetlenségi adatok, amelyekre ők találnak. Elnök úr. Az Európai Parlament kulcsfontosságú szerepet játszott az ezák kialakításában, biztosítva az Európai Unió pénzügyi stabilitását. Az Európai Parlament bizonyára a mostani felülvizsgálatot is arra fogja használni, hogy a felügyeleti szerveknek a biz- az önállóságát, függetlenségét megerősítse. Ez kézzelfogható eredményt hoz az Európai Unióban a gazdaságok, a vállalkozók és az állampolgárok számára is. Köszönöm szépen. Köszönöm, persze mindent meg fogunk tenni ennek érdekében. Please, seven May. Steven. Thank you, Roberto. Köszönöm szépen, Roberto, tisztelt elnök tisztelt Európai Parlamenti képviselők. Örömmel adok önöknek egy rövid tájékoztatást az ESZMA fő tevékenységeiről az elmúlt 12 hónapban, és beszámolok az előttünk álló kihívásokról és az EU tőkepiacát illetően. Ebben a kontextusban szeretnék közvetet mondani az önök szabizottságának azért, hogy állandó párbeszédben állnak az ESMA-val. Meg vagyok arról győződve, hogy az ESZMA részvétele az ECON felvizsgálatában hozzájárult nagyban a politikai vitákhoz itt az Európai Parlamentben ma, akár csak a múltban, főként az ESMA fő négy területéről szeretnék beszélni az egységes szabálykönyv, felügyeleti konvergencia, kockázatfelmérés és közvetlen felügyelet. Ugyanakkor megmutassam azt, hogy mennyire fontos számunkra két, mennyire fontos számunkra a pénzügyi stabilitás, szeretnék két dologról beszélni, a MIFID 2 végrehajtásról és a Brexitről. Szeretném hangsúlyozni azt a MIFID 2 kapcsán, hogy mennyire forrás igényes ennek a végrehajtása. 2018. január 3-a a kezdőpont, de nem szabad elfelejteni, hogy a MIFID 2 végrehajtása a szabályozói közösség, illetve a pénzügyi szektor nagy részét ezután is foglalkoztatni fogja. Az ESMA nagy erőfeszítéseket tett, hogy időben végrehajtsa a kettes szintű végrehajtási intézkedéseket, beleértve ebbe a kereskedelmi kötelezettséget a derivátok esetében a múlt hónapban. Az egységes szabálykönyvet már ezért is ki kell egészíteni felügyeleti konvergencia intézkedésekkel. Ezért az ESMA a múlt évben számos iránymutatást adott ki a piaci szereplők számára, a nemzeti kompetens hatóságok számára, annak érdekében, hogy koherensen és konzisztensen lehessen az életbe lépő szabályokat alkalmazni. A konvergencia munka egyik nagy része az volt, hogy erősítsük a fogyasztóvédelmet, amely a legnagyobb feladata a teljes MIFID reformnak. Optimista vagyok azt illetőleg, hogy az új kereten belül kevesebb, mint három hónap múlva képesek leszünk működni. Viszont nem szabad alábecsülni azt, hogy mekkora mértékű és mennyire összetett ez a projekt, ezért fennáll a veszély annak, hogy a kezdetekben lesznek kisebb hibák. Ez ma tudja, hogy ez mindenki számára nagy kihívás, és mindenfajta elérhető eszközzel hajlandók vagyunk megfelelni ennek a végrehajtás során. Szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy az ESMA területén vannak forrás korlátozások, amiatt bizonyos prioritásokat kellett meghoznunk. Például a nemzeti kompetens határozatokról, a hatóságokról arról döntöttünk, hogy a jövő év elején már megkezdjük az új kereskedés előtti átláthatóság és pozíciós limit rezsim végrehajtását, és az ESMA véleménye majd csak hónapokkal később fog megjelenni, akkor, ha erre szükség van. Most hadd beszéljek a Brexitről. Hadd kezdjem azzal, hogy az, hogy bizonyos piaci szereplők valószínűleg az EU27-be mennek át az Egyesült Királyságból, ez felvetette annak a lehetőségét, hogy a 27 tagállam között szabályozási arbitrás fog kialakulni. Az ESMA gyorsan reagált, és az elérhető eszközökkel reagált erre. Kiadtunk egy általános véleményt májusban, majd három szektorspecifikusat júliusban. Ennek során a már meglévő EU jogszabályokra koncentráltunk, és megpróbáltunk a nemzeti hatóságoknak egyetemű iránymutatást adni, amelyek foglalkoznak a, ezekkel a, az áthelyeződő egységekkel. Ezen kívül arra is koncentrálnunk kell, hogy akkor, hogyha az egyes Királyság bármilyen megállapodás nélkül hagyja el az EU-t, ugyanis ez nagy kockázatot jelenthet a befektetéseket a piac számára, és a releváns hatóságokkal már az enyhítő fellépéseken dolgozunk. A Brexit nagy politikai vitát is kiváltott azzal kapcsolatban, hogy a jelenlegi harmadik országbeli megfelelési modell megfelelő. Pontosan ezért áttekintjük, felülvizsgáljuk ezeket az jelmutatásokat is. Az is egyértelmű, hogy bizonyos változtatásra van szükség, főként horizontális módon. Az első lépést már az Európai Bizottság megtette az EMIR rendelet tekintetében, és én üdvözlöm azt, hogy ennek során a harmadik országbeli CCP-kre vonatkozólag bizonyos földeti hat, hatáskört átruháznak az S-pára. Itt nem csak arról van szó, hogy az eszmának kell állandóan nyomon követnie a megfelelési fejleményeket, hanem a különböző ország specifikus benchmarkokat is figyelmen kell kísérniük. Az, hogyha az EU-n kívüli kereskedelmi helyekre is kapna földületet az ESMA, az tovább erősítené az ESMA hatáskörét. Most pedig hadd szóljak néhány szót a Tőkepiaci Unió projektről. Az ESMA-nak is van feladata itt az új tájékoztatási és értékpapírosítási rendelet tekintetében, és így tovább munkálkodunk a befektetési, diákszolgál... befektetési szolgáltatás diával kapcsolatban is. Ezen kívül figyelembe veszük azt is, hogy bizonyos tagállamokban inkonzisztens felügyeleti gyakorlatok vannak. Remélhetőleg az ESZA felügyelet során sikerül ezt erősíteni, és sikerül elérnünk az ESZMA segítségével az egész EU-ban a megerősített fogyasztóvédelmet. Úgy véljük, hogy ez számos lehetőséget kínálhat, de vannak veszélyek is. A CMU-nak van egy elemem, amit meg kell említeni a krízis területen, ez a jelentéstevés, illetve az adatgyűjtés. Az ESMA nagyon sokat tett a megfelelő jelentési rendszerekért, úgy, hogy elkerüljük a megkettőződéseket. Végezetül én szeretném, hogyha fenntartanánk a CMU lendületét a már meglévő kezdeményezéseken most. Arra van szükség, hogy erősítsük az Európai Unió tőkepiacait. Szeretném önöket arról biztosítani, hogy az ESMA ezeket a célokat támogatni fogja, és továbbra is együtt fog kell működni ebben a nagyon fontos témában. Köszönöm, mondja az elnök. Köszönöm a három elnökünknek a hozzászólásaikat. Most pedig megkezdjük a párbeszédünket és az első hozzászóló Burkhard Balc lesz. Köszönöm szépen, elnök úr! A szakbizottságunk már régóta azon volt, hogy legyen az ESZÁ-nak felülvizsgálata, és az Európai Bizottságnak most már megjelentek a javaslatai erre vonatkozólag. Hat és fél éven keresztül tapasztalatokat gyűjtöttünk, önök is gyűjtötték a tapasztalataikat, a minden napi munkájuk során, és persze itt az ideje annak most, hogy megvizsgáljuk azt, hogy mi a helyzet. Számunkra jogakotóknak az a legfontosabb, hogy a rendszer egyértelmű legyen, és megfelelő legyen a felhatalmazási alap, és egyértelmű legyen az elválasztás a szabályozás végrehajtás között. Ezért lenne két kérdésem Bernardino, illetve az első hozzászólóhoz, Andrea Andriához. A kérdéseim a következőek. Úgy tűnik, mint hogyha Steve Majoria az legszerencsésebb önök között, hiszen az ma sokkal több közvetlen felügyeleti szerepet kap, több adat gyűjtésére jogot kap, és több beavatkozási jogot. Tudjuk, hogy itt egy szektorspecifikus szabályozásról van szó. A piaci szektor, a banki szektor, illetve a biztosító szektor számára külön szabályozások vannak. Itt szektorális és regionális szakértelemre van szükség. Ezért a kérdés az az, hogy a jelenlegi bizottsági javaslattal úgy gondolják-e, hogy az eszmát erősödik el szektorális szempontból. A második kérdés, az először az első két hozzászólóhoz. Nagyon fontos számomra az arányosság kérdése. A bizottság javaslata egy kicsit kevés szerintem itt. Konzultációt akarnak az ajánlások esetében. Önök szerint hogyan lehetne itt többet tenni annak érdekében, hogy az arányosság jobban megvalósuljon itt. Thank you. Köszönöm. Ki szeretné kezdeni? Thank you very much. Köszönöm, Balc úr. Ami az EBA felügyeleti feladatait illetén, más bolygón élünk, mert ugye a bankunió már centralizálta a felügyeleti feladatokat a bankszektorban, tehát tulajdonképpen természetes azt mondani, hogy a tőkepiacon is hasonló szinkronizálásra van szükség, tehát én ebben az értelemben nem látok konfliktust a kettő között. Már egy ideje beszélünk erről, mint ön is tudja, vannak olyan felügyeleti feladatok, amelyeket az EBA lát el, és amelyeket nehéz gyakorolni, például a stresszteszt, vagy az uniós szabályok megsértése területén. A bizottsági javaslat a, határ, a döntéshozatalban ezeken a területeken jobb munkavégzést tenne lehetővé. Ha őszint akarok lenni önnel, akkor a governance eddig a peer pressure-en kellett, hogy alapuljon, és ez nem működött. Ez a dinamika a döntéshozatalban nem volt olyan erős, mint ahogy gondoltuk, tehát egy másfajta megközelítés kell ehhez a gyakorlathoz. Ami az arányosságot illeti, a proporcionalitást illeti, ott zajlik egy gondolkodási folyamat, amelyhez mi is hozzá akarunk járulni, a beszédemben is beszéltem erről, például a reporting területén, vagy a kettes pillér, hármas pillér területén e, nyilván e, a bankok panaszkodnak, hogy egyre több adatot kell nyilvánosságra hozniuk, vagy kiadniuk, disclosure, e, és nyilván ezt a tehert, terhet, ezt, ezt lehet csökkenteni, vagy érdemes csökkenteni, mondjuk azzal, hogy differenciáljuk az elvárásokat a bank méretétől függően. Köszönjük, köszönöm Balc úr, három dologra reagálnék. Először is, ami a bizottság eh, javaslatát illeti, az első dolog az az, hogy pozitív az, hogy egy holisztikus megközelítést eh, eh, alkalmaz, ez egy pozitív dolog. Ami a felügyeletnek a kompetenciáit illeti, ahogy Andrea is mondta, nincs biztosítási unió, tehát Ebben az értelemben üdvözlendő az, hogy az EOPának egy erősebb mandátumot adnak. Mi az EOPánál a felügyeleti munkát ezen a területen, ahogy végezzük, és ahogy végezzük, egyre inkább azt látjuk, hogy többet lehet tenni. E, tehát e, erősebb fogakra van szükség, erősebb felhatalmazásra van szükség, e, különös tekintettel a határon átnyúló ahol a home és host érdekei eltérnek, az európai biztosítottak ügyeinek gyakorlatilag az egyetlen gondnoka vagy védelmezője az az EOPA ebben a vonatkozásban. Ami pedig a, az arányosságot illeti, én is amióta a Solvency 2 e, létrejött, azóta én is ezt, e, ezt próbálom érvényesíteni. E, a szabályozói oldalon azt gondolom, hogy elég komolyan vesszük ezt a proporcionalitást, de van egy olyan dolog, amit a proporcionalitásnál nem vesznek eléggé komolyan, az a felügyelet. Ugyanis a proporcionalitás az nem a szabályozói környezetből kell, hogy fakadjon, hanem annak végrehajtásából. És itt nagyon sokféleképpen megközelíthető a proporcionalitás, és ez látjuk is. Most zajlik éppen egy peer review az irányítási rendszerünk fő funkcióiról, és már azt látjuk az irányítási rendszerek több, főbb funkcióiról, és már látjuk, hogy ezeknél a fő funkcióknál is más a proporcionalitás megközelítése az egyes tagállamokban. Tehát nem a szabályozói keretről van szó, hanem a végrehajtásról, és ott kellene konzekvensebbé tenni a proporcionalitás megvalósulását. Köszönöm you will have a question for you later. Yes, but I... Röviden csak biztos kap ön is kérdést, de a proporcionalitásra azt hiszem, hogy a vonatkozó kérdés nekem is szólt, ha jól értem. E, azt gondolom, hogy e, itt e, a rendelkezésre álló tapasztalatokat és bizonyítékot fel kell használni annak érdekében, hogy javítsuk a hatályos jogszabályokat, és itt én örülök az EMIR 2.0-nak, ahol megvizsgáltuk a terheket, tehát hogy milyen terhei vannak a kisebb pénzügyi intézményeknek, és mi az, amit lehet tenni annak érdekében, hogy további kockázatok jöjjenek létre. Azt gondolom, hogy ez egy olyan terület, ahol a jogszabályokat lehet javítani, a bizonyítékra alapozva elemezni a jogszabály megvalósulását, és az elemzés alapján lehet javítani. Aztán a másik az adatokkal kapcsolatos kérdéskör, ami egy rendkívül komplex kérdés, és ez az adat szolgáltatás, ez valóban nagy terhet jelent a kisebb cégeknek. A streamlining ezen a területen nagyon hasznos lenne. Pervas Berenc, köszönöm. Ön a munka, önök a munkaprogramjukat ismertetik itt most és bizonyára a bizottsági javaslattal foglalkoztak leginkább. Itt én az irányításra térnék vissza, ami egy nagyon fontos kérdés. Az önök tapasztalata, az önök hatáskörei fényében eh, a globális architektúrában eh, önök szerint melyek azok a hatáskörök, amik leginkább hiányoznak, illetve E, jó irányba megy a bizottság javaslata ebből a szempontból, beleértve a mediáció kérdését is. A másik dolog, hogy önök e, itt az Európai Parlamentben azért is vannak itt, mert e, gondolom hasznosnak tartják a dialógust, és nyilván ezen a területen is vannak tapasztalataik. Önök is tudják, hogy a parlament milyen feladatokkal rendelkezik, például az önök kinevezésében. Önök úgy gondolják, hogy a bizottságnak ezen a területen a feladatköre az pozitív vagy negatív. Uh, thank you very much, uh, Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Két-három pontban reagálnék az irányítási kérdésekre. Hogyha a szabályozói kérdéseket nézzük, és azt, hogy milyen módon fejlődött ez az három ESA hatóságnál. Én úgy gondolom, hogy észszerű és pozitív a kép. Minél inkább bővítjük a megbizatást a felügyeleti kérdésekben, az irányítási módszereket is ki kell igazítani, hiszen az olyan döntéseket, amelyeket időben meg kell hozni, a jelenlegi szabályok mellett nem tudjuk tartani. Például a TRIPS, eset, TRIPS vonatkozásában nem tudtak döntést hozni, valóban ez így volt, ez igaz, de azt hiszem, hogy ez volt az egyetlen ilyen helyzet, ami kialakult. Összességében azt gondolom, hogy kiigazításra van szükség, különösen a felügyeleti kérdésekben, ami az a közvetítést illeti, említette az uniós jog megsértését is. Jó a, a tapasztalatunk a közvetítési tevékenységben, ami pedig eh, a szabálysértést illeti, az uniós eh, jogsértést, ez egyfajta atombomba, ezt nehéz elképzelni, hogy a felügyeleti szervek ezt így megsértenék, úgyhogy valamiféle más feladatkörre van szükségünk, hogy európai oldalról erősebb döntésekben vegyünk részt. Az uniós jog megsértése kategória nem fog megoldani minden kérdést. Well, I mean, if I maybe adding on uh, with some examples, I mean, on... Ez megérdemel néhány példát. A közvetítést említette, a mediációt, ez kulcsfontosságú különböző esetek merültek fel, amikor az, a küldésfogadó hatóságok között volt érdek ütközés, és ez volt a, az eredménye a vitának, hogy egyezünk meg, hogy nem értünk egyet. Ilyen helyzetekben teljesen tehetetlenek vagyunk, a bizottsági javaslat e tekintetben igenis ambiciózus, hiszen a közös döntéshozatali ügyekben kötelező közvetítést ír elő, ahelyett, hogy a két hatóság külön hozzon hat, döntést, határozatot, akár a, a tőkére, likviditásra hasonló ügyekre vonatkozólag, úgyhogy ez jelentős változás hogyha arra kérdeznek, hogy ez a javaslat megfelelő-e, vannak dolgok, amit én talán másként írtam volna, de mégis elégedett vagyok, különösen mivel ez a fajta irányítás bizonyos funkciókban meglehetősen jól működik, más területeken viszont sok kívánni halót hagy még maga után. Eddig még nem válaszoltak az Európai Parlamentre vonatkozó kérdésre. Elégedettek azzal, a bizottsággal, azzal a javaslattal, amit a bizottság tett az Európai Parlament szerepének meghatározására? Az első részére kérnék ki a kérdésének, már ami a hatóságok irányítását illeti, igazgatását. A korábbiakban is már elhangzott, hogy az egységes szabályrendszer ben jól működik eh, ez a jelenlegi módszer, ez tükrözi a javaslat is, ahol előre kell lépni, vagyis több hatáskört kell adni, és erőforrást is az eszmának. Ez a közvetlen felügyelet és a felügyeleti konvergencia területe. Itt több hatáskörre van szükség, és az eh, irányításról, igazgatásról is el kell gondolkodnunk. Azért mondom ezt, mert a jelenlegi modell jól működik, tulajdonképpen egész jól. Emellett egyre nagyobb hatáskört kapunk, viszont sajnálatos volna, hogyha a felülvizsgálat hatása az volna, hogy az irányítási módszereken változtatunk, de a hatáskörökön nem. Ez negatívan befolyásolná a szervezetek mozgásterét és agilitását, mert ha meg akarjuk erősíteni a rendszert, akkor tudnunk kell, hogy ha egy szintet beillesztünk ebbe a rendszerbe, akkor ez egy olyan döntéshozatali szint, amit csak az elnök hozhat meg. Úgyhogy itt inkább arról van szó, hogy a hatásköröket és az erőforrásokat bővíteni kell, de az irányítási modellen is választ, változtatni kell. Beresz asszony, elnézést nem értettem a kérdést, most már értem, röviden. Egyértelmű, hogy az európai hatóságok elnökének kijelölésében az Európai Parlamentnek alapvető szerepet kell játszania. Ebben e tekintetben nincsen kétség bennem, ez javítja a legitimitást, az elszámoltathatóságot, és én úgy gondolom, hogy ezt a pontot, ha őszinte vagyok, azt kell mondanom, hogy mindenképpen javítani kell majd. Case Wimber. Köszönöm szépen. Az ECN-nek csak egy lehetősége van a megszólalásra, úgyhogy csak egy kérdésem lesz az EBA-hoz. Az eh, SSM és az EBA közi, közötti kapcsolat hogyan működik ez a kérdésem? Az Európai Parlamentnek mindkét intézmény kialakításában kulcs szerepe van. Különösen érdekes lenne a bedölt hitelek tekintetében ez eh, az együttműködés. Önök hogy látják, mik az eredménye, és hol lehetne javítani? Beredini úr, vannak itt bizonyos kérdések a 2018. februári határidővel a disztribúciós irányelv tekintetében ön is említette ezt a bevezetőjében. A parlament még nem hagyta jóvá a delegált aktusokat a technikai standardokkal kapcsolatosan. Ön szerint várható, hogy a 2018. februári határidőt tartani tudják? az érdekelteket, a piaci szereplőket hogyan tájékoztatják a technikai munkával kapcsolatosan. Tudjuk, hogy a határidő nagyon szoros. Az ESMA vonatkozásában Major úr, ön sem hagyhatom ki. Itt is az, az végrehajtási határidő január vége. El tudja mondani, hogy hogyan állnak az új adatbázis rendszerrel, informatikai rendszerrel kapcsolatosan, aminek a FIRTS, ami a FIRTS nevet viseli. A januári bevezetési dátum közeledik, az iparág és az iparág sajtója is egyre sokkal többet időzik ezzel a kérdéssel, ezzel a kérdésen. Úgy gondolom, hogy az a marzsok, az árfolyam marzsok egyre nagyobb publicitást kapnak, és a változás eredményeképpen lehet, hogy sok a kereskedésnek nagy része a sötét területre vonat, vonul át. Önök hogy gondolják, hogy a bizottság vajon megfelelően reagált-e az elhangzott aggályokra? Very good question Kitűnő kérdések, mondja az elnök. Köszönöm szépen a kérdést. Összességében még mindig az Assassin kapcsolatában azt látjuk, hogy eh, abból indultunk ki, hogy a felügyeleti hatóság olyan, mint a többi hatóság, de vannak más hatóságok is, például eh, a Brexit eh, után az EU 80%-a banki eh, eszközét fogják felügyelni. Több okból kifolyólag, tehát így az irányítás nem egyszerű. Együtt működünk az LNPS tekintet, esetében közösek a céljaink, szeretnénk ezeket a problémákat megoldani, különböző kérdésekkel foglalkozunk. Alulról felfele ö, alakult ez, nemzeti tapasztalatokra építettek, hogyan lehet ö, nyomást gyakorolni jogalkotói szempontból a bankokra, az IMC-kkel kapcsolatos eh, javaslatok, az átláthatóság, a információ teljesítés erre vonatkozott. Azt láthatjuk összességében, hogy most már a tanács is mandátumot adott nekünk arra, hogy az mp kapcsolatban javaslatokat eh, hozzunk létre. Ezek egy része az SSM-re alapoz, illetve az erre vonatkozó tapasztalatokra. Az lenne az ideális, hogyha a jogalkotás irányából az iránymutatások majd a felügyeleti végrehajtás irányába mozdulnánk el, de néha ez pont fordítva történik. Én megértem az SSN-t is, hiszen tovább kell menniük, mégpedig nagyon különböző tagállami gyakorlatokkal közös kritériumokat kell létrehozniuk. Megpróbálunk a lehető legjobban együttműködni, főként az NPS céljának elérésében. Úgy tűnik, hogy nem várnak az önök irányítására. Köszönöm szépen, köszönjük a kérdést az IDD végrehajtásával kapcsolatban. Nagyon sokat foglalkoztunk ezzel, fontos ez a fájl. nagy mértékben bevontuk a piaci szereplőket és különböző nyilvános konzultációk által informális találkozó kérdés-válaszok formájában. Tehát ebben az értelemben jól elvégeztük a munkánkat, hogy együttműködjünk a piaci szereplőkkel, tehát szerintem itt nem lesz semmilyen fajta meglepetés. Ami a végrehajtást illeti, úgy gondolom, hogy mindig is vannak olyan kapacitások, amelyek ezt el lehet élni időben. Meg kell értenünk azt, hogy, hogyha az Európán körülötti piac 2018. februárjától itt megjelenhetne. Hát látunk erre egy-két jelzést, de őszintén szólva én nem tudnék most erről konkrétat mondani, de szerintem ez még majd a jövő zenéje eh, lesz. Több időt kell adnunk, amíg lezárjuk a szabályozói munkát, illetve akkor, amíg megkezdődik a végrehajtás. az IT működés képessége szempontjából is persze ez fontos lenne, hiszen ez a gyakorlatban nehezen működhet. Köszönöm szépen ezeket a kérdéseket, és először is hadd számoljak be. Erről a én számítógépes projektekről az új bizottsági javaslat arra ösztönözte az eszmet, hogy a rendszert sokkal inkább erősítse. A célunk az az, hogy ez működőképes legyen, és elkészüljön, és eredményekkel járjon ez 2018. januárjától. Elmondhatom, hogy amit tettünk ezen projekt esetében az az volt, hogy 300 különböző EU-s kereskedési helyet kötöttünk össze. Az adatbázis kiépítésére ezért júliusában került sor, és most már meg tudjuk kezdeni januártól kezdve az adatok gyűjtését. 2008 során a pénzügyi eszközöktől függően a, a likviditási státuszt is közreadjuk 2008-tól kezdve. 2008. januárjában a, már működőképesnek kell lennie, és bizonyos átláthatósági kalkulációt már közreadtunk, és ezeket az év végéig szeretnénk teljes mértékben közreadni. Biztos vagyok abban, hogy a végrehajtás eh, a FIC esetében jó lesz, de sok minden függ az adatok minőségétől is, amit a kereskedési helyek adnak át, velük együttműködünk, de mindenképpen arra van szükség, hogy a, az adatok, amelyeket kapunk tőlük, az átláthatósági kalkulációkhoz, azok jó minőségűek legyenek. De eddig úgy véljük, hogy jó irányba haladunk. Az SI rezsimet tekintve ez egy olyan rezsim, amely kevesebb átláthatóságát eh, eredményez, mint a szabályozó piacok, vagy az NTS. Nagyon fontos az, hogy ezt ne használják kiskapuként, azért, hogy elkerüljék a célkötőzéseket a MIFID 2-ben. Már három fellépésünk van, ezeket szeretném megemlíteni. Az Econnal együtt már bezártunk egy kiskaput, Markus Ferber kezdeményezésére volt ez, delegált aktussal történt ez a bizottság részéről, az eszályukat egymáshoz kötötték, és a multilaterális kereskedelmet utánozták. Kiadtunk egy eh, dokumentumot, amely az eszályokra vonatkozik. A kereskedés utáni adatokat is eh, közre kell adni, és van egy harmadik dolog, amelyen foglalkozunk – az pedig eh, az, hogy eh, az eszélyek esetében a kereskedés előtti eh, rezsim mennyire vonatkozhat. Philip Lambert. Uh, thank you. Uh... Köszönöm. Három kérdést teszek fel, tulajdonképpen mint hármukhoz, és aztán van még egy Enriához is. Ami a Brexit-et illeti, önök rendelkeznek saját bevallásuk szerint azokkal az erőforrásokkal, amelyek szükségesek a monitorozáshoz Brexit után? Van önöknek egy monitorozási küldetése, különös tekintettel az ekvivalenciákra. Önök úgy gondolják, hogy rendelkeznek az erőforrásokkal, továbbra is az erőforrásokról beszélve. Az új funding, az új finanszírozási rezsim, amely a felügyeleti díjakra épít, ez önöknek megfelelő-e, és itt nem vete fel összeférhetetlenségeket, de elég, vagy elégséges-e. De, tehát ennek a két eleme van és aztán Pervanshoz csatlakozva, ami az irányítás kérdését illeti, az EBA-nál láttuk, az EBA beszédből tudtuk, hogy az RTS szabályozás technikai standardok esetében úgy tűnik, hogy blokkolva van a, a dolog. Az EBA nem tud a mortgage témában döntést hozni. Önök úgy gondolják-e, hogy az új rendszer, az új irányítási mód az, az ilyen döntéseket könnyebbé teszi-e, illetve hogy az elnököknek speciális hatáskörök, ha adva lennének, az segítene -e. Enria úrnak különösen nehéz a feladata, mind a hárbolyuknak, de Erriának, Erria úrnak főleg, mert egy brit bázisú szervezet vezetőjeként még inkább benne van a Brexit ügyekben, és az ott a szabályozás könnyítéséről van szó, eh, hogyha binding leverage ratio lenne 20%, eh, akkor a kockázatok egy része az, az úgymond automatikusan eh, eliminálva lenne, és ezzel is reziliensébbé lehetne tenni a bankok. So, ESMA first. Először az ESMA. On the... Three minutes total. So, uh... Sem van három percük. Nos, röviden tudok válaszolni az erőforrás kérdésre a MIFID 2 vonatkozásában már volt egy phase és jó lett volna, hogyha rendelkezésre állnak az erőforrások. A Brexitnél ott nem csak akkor lesznek problémámak, amikor, amikor már elhagyja az Egyesült Királyság az Európai Uniót, hanem a felkészülési szakaszban is. Már most sok időt szentelünk ennek a témának, hogyha megbízhatóan, hitelesen akarjuk elemezni azokat a kockázatokat, amelyek szóba jönnek a stabilitás kapcsán Brexitből kifolyólag, akkor, akkor oda át kellett csoportosítani erőforrásokat máshonnan, mert ott látunk külön kockázatokat, és fontosnak tartjuk, de amikor a munkaprogramot publikáljuk, akkor konkrétan bemutatjuk azt is, hogy mely témával nem tudunk elég mélységben foglalkozni, mert nincs elég erőforrás, és én most egyértelmű akarok lenni, vannak jogi kötelezettségeink is az adatbázisokkal kapcsolatban, amelyet a társjogalkotók szabtak meg nekünk, egész egyszerűen e, ezt nem tehetjük meg, hogy nem adjuk ezeket a az adatokat azért, mert nincsen erőforrásunk. Tehát ami az új forrásokat illeti, azt gondolom, hogy a bizottság javaslata ebben az értelemben egy határozott és jó lépés. Én támogatom azokat a lépéseket, amelyek ott szerepelnek. Ami a Brexit-tel kapcsolatos kérdést illeti, illetve az ekvivalenciával kapcsolatos kérdést. Már most nehéz eh, a szabályozói keretet monitorozni ezzel az erőforrással, eh, amikor ekvivalencia döntéseket kell hozni. Hogyha a Brexit eh, kapcsán különböző problémák adódnak majd a britekkel, akkor még bonyolultabbá válik a helyzet. Szeretném azonban felhívni a figyelmét egy dologra, ami szerintem különösen releváns, ami az ekvivalenciát illeti, eddig mi mindig a szabályozás elmozdulását monitoroztuk, most pedig szerintem el kéne mozdulni, és a végrehajtást kell monitorozni, mert valójában ott vannak az eltérések. Itt a, a saját felügyeleti konvergencia munkánkban is ezt látjuk, tehát a mandátumot kell kiterjeszteni, ott, ahol ekvivalenci döntést hozhatunk, ott a végrehajtást, a rendszer végrehajtását kell monitorozni, mert ott vannak a nagy különbségek ami pedig, ha őszintén akarok lenni, ha őszintén akarok lenni, akkor valóban itt nincsenek megfelelő erőforrások, és a bizottsági javaslatban sem látom azt az erőforrást, amely az implementáció monitorozáshoz elegendő lenne. Ami pedig a finanszírozást illeti, az ipari díjakhoz, a felügyeleti díjakra való átállásnál Ugye beszélünk arról, hogy van egy finanszírozási struktúra, amely jelenleg nem a legjobb. Az biztos, hogy egy kiegyensúlyozott folyamatra van szükség a beszedett díjaknál. Európában maradunk, a döntéseket a költségvetési hatóság, a parlament és a tanács fogják meghozni, de alapvető ezt összevonni a függetlenség kérdésével, mint ahogy ez egyébként a bizottsági javaslatban szerepel is, mert nincs interferencia azokkal a döntésekkel, amelyeket a hatóság hatósági szinten hoz, illetve a munkaprogramba sincs beleszólás, beavatkozás. Ezt a függetlenséget meg kell tartani, mert ez alapvető mindkét fél szempontjából a finanszírozási és függetlenségi szempontból is. Ehhez nagyon sokat már én sem tudok hozzátenni. Az ekvivalencia monitorozása az valóban nagyon erőforrás igényes, hogyha e, új hatásköröket kapunk, annak nyilván lesz erőforrás hatása következménye. Ami az összeférhetetlenséget illeti, e, én úgy gondolom, hogy nagyon sok olyan felügyelő hatóság van, amit maga az ágazat finanszíroz, el lehet az eh, határolni az ügynökséget, illetve a hatóságot az összeférhetetlenségtől, ami pedig a, az RTS-t és a um, governance-t illeti a jelenlegi rendszerben, hogyha mi most eh, a határidőre nem nyújtunk RTS-t, akkor a bizottság eh, dönthet, mozdulhat. Um, hogyha mondjuk döntő szavazást akarunk adni az elnöknek, akkor azt persze én támogatnám, de ez nyilván azért, mert magam felé hajlik a kezem, de valóban európai döntéshozatalt többet szeretnék látni a standardok létrehozásában európai szinten. Ami a tőkét illeti, a, kapit, a tőke szintet a bankrendszerben, ott két alapvető álláspont van. Az ipar az panaszkodik, hogy túl magas ez a követelmény, és a gazdaság finanszírozását gátolja. Ugyanakkor a tudományos körökben egyre többen azt mondják, hogy alacsony, és sokkal magasabb szintet kell előírni. Na most egy viszonylag magas tőkekövetelmény van, ami menedzselhető vannak olyan eszközök, amelyek átalakíthatók tő, tőkévé. Hogyha ez a mechanizmus működtethetővé tehető, akkor a tőke kérdésben megfelelő helyen leszünk, amennyiben a leírást vagy konverziót nézzük, és ezek nem működnek, akkor az azt jelenti, hogy a tőkeszint nem megfelel. Marco Valli. Köszönöm, Marco Valli. Köszönöm szépen. Szerettem volna visszatérni a nem teljesítő hitelek kérdésére. Az SSM a hét elején tett adatokat. Ön is elmondta, hogy a tanács az elszemnek eh, eh, egyértelmű iránymutatást adott irány elve kiadására. A kérdésem, hogy ez a megbizatás, hogy az EBA megállapításait közzé tegyék, eh, ez az egyik, de milyen más megfontolások alapján tette ezt az SSM? Hiszen az eredmény az, hogy a piacon pánik alakult ki. Nagyon sok kérdés merült fel, hogy vajon mi lehetett valóban e mögött a döntés mögött, például az NPL piacot kezelők szerették volna meggyorsítani a folyamatokat és megtömni a zsebüket. Tudjuk, hogy három-négy olyan cég van, amelyek kezelik ezeket a rossz hiteleket. Nagyon érdekelne, hogy ön hogyan látja ezt a helyzetet. Nagyon fontos, hogy közösen és gyorsan lépjünk fel, hiszen a nem teljesítő hitelek piacát ezzel is torzíthatja vagy tönkreteheti, amikor ráadásul sokat töltöttek a kormányok ezeknek az ágazatoknak a kitisztítására. Olaszország ebben elmaradt, torzul a versenye miatt az Európai Bizottság nagyon fontos lenne, hogy véleményt adjon ezzel kapcsolatosan. Pontosan fel kellene mérnünk, hogy nem, nem torzítunk egy nagyon nagy piacot. A gazdaság egészére hatással van ez a piac, egyáltalán nem mellékes, hogy mi történik vele. Ami a kettes, hármas szintű eszközöket illeti a jövőben valamelyik terhelési tesznek lesz-e különleges fókuszában ez a fajta eszköz. Bizonyos piaci elemzők azt fájlalják, hogy nem feltétlenül jól kezelték ezeket az eszközöket. Mit terveznek az ilyen eszközökkel kapcsolatosan. Uh, Köszönöm szépen. Szeretnék magyarázatot adni az SSM iránymutatásaival kapcsolatos interakcióra. Ezt sokan dicsérték, vagyis, hogy az SSM uh, irány elveket adott ki a bankok számára, hogy hogyan kezeljék a rossz hitelek portfólióját. Az tapasztalatra építve adták ki ezeket az iránymutatásokat, és a felügyeleti közösségben nagy támogatást élvez ez az elképzelés és az irányelvek. A tanács azt javasolta, hogy ezen iránymutatások alapján kellene dolgoznunk, amelyeket az SSM adott ki, és bővítsük ezeknek a hatáskörét minden intézményre, ne csak a banki intézményekre. Az irányelvek, tehát az SSM munkájára építenek, és a terv az, hogy az unió egészére kiterjesszük őket. Most kezdjük ezt a munkát, hiszen a tanács ezt kérte, hogy 2018-ig zárjuk le ezt a feladatot. Az SSM az iránymutatásoknak egy kiegészítését adtam most ki, és ez a kiegészítést, ez a kiegészítés csak az új fejleményekre vonatkozik, a rossz hiteleknek az új generációjára. A célja, hogy elkerüljük, hogy a rossz hitelek túlzottan felhalmozódjanak egy következő válságot megalapozva. Az SSM-beli konzultáció is ezt a témát feszegette. E, véleményem szerint az elv önmagában nem téves, de önnek is igaza van, hogy meg kell nézni, hogy a gyakorlatban hogyan, alap, hogyan alkalmazzák ezeket az alapelveket. Az amerikai piacot általában dicsérik, hogy gyorsan reagált a rossz hitelek jelenségére, mégis olyan iránymutatásokat adtak ki az SSS e részéről, hogy hat hónap után le kell írni ezeket a hiteleket, különböző gyakorlatokat kell tehát összehangolnunk, erről szól ez az iránymutatás. A 2-es, 3-as szintű eszközöket a következő terhelési tesztben már vizsgálni fogjuk, októberben alakítjuk ki a metodológiát, és része lesz az iránymutatásnak, de azért emlékeztetnék, arra, hogy az, a terhelési teszt nem értékelési eszköz, először értékelünk, és utána jön a stresszteszt. Hogyha az értékelés rossz, mint korábban, a végeredmény is rossz lett, lesz. Az értékelési ügyek egyébként a felügyeleti szervekre tartoznak. Köszönöm, Gabriel, mert nem, Manó úr. Nem, nem fogom erőltetni, hogy szóljon. Jó, akkor mégis Gabriel Mátó következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Gratulálok mind a hármójuknak, és remélem, hogy folytatják ezt a munkát. Enria úr azt kérdezném, hogy egy hatékony rendszer a harmadik országokkal kapcsolatosan valójában stabilitást nyújt-e? Ez lehetőség-e arra, hogy ezeket a szempontokat szabályozzák? Ön is említette, hogy folytatni kell a munkát, az ekvivalencia rendszerek kidolgozására vonatkozólag. Kérdésem, melyek azok a tervek és határidők, hogyha ezt röviden össze tudja foglalni, amelyek a harmadik országokkal kapcsolatos elismerésre vonatkoznak. És mivel ilyen nagy, nagy hatása lesz a több elépési pontos eszközök a bankok világára, a gyakorlatban milyen intézmény, intézkedéseket terveznek az egyszerű, egyszeres és többszörös belépési pontra vonatkozólag. Végül az EOPA fokozott munkát végez a szabad szolgáltatás nyújtás területén, bizonyos területeken, Érdekelne, hogy ezeknek a műveleteknek az összvolumene milyen mértékű is. Ezeket a tevékenységeket meg kell erősíteni, illetve vannak a szabad szolgáltatás nyújtáson belül olyan tranzakciók, amelyeket kifejezetten azért hoztak létre, hogy másik országokban működjenek és ha már nálam van a szó, elmondom, hogy gondolom, hogy az Európa tudatában van ennek a jelenségnek, engem érdekelne, hogy mit tesznek ellene, tessék. Köszönöm szépen. Igen, ami a harmadik országokkal való ekvivalenciát illeti, dolgozunk rajta, igaza van, hogy késik a munka, eléggé gyakran emlékeztetnek erre, azok a levelek, amelyeket felügyeleti szervek vezetőitől kapok. Ők is azt sürgetik, hogy folytassuk, folytassuk ezt a munkát, és minél gyorsabban, hiszen az ekvivalencia hiánya nagy hatással van a különböző gazdaságok finanszírozására. Ez erőforrás kérdés is, ezt ön jól mondta. Volt egy emberünk erre, aki elhagyott minket, és egy év alatt nem tudtunk helyette találni senkit. Elnézést, hogy így leegyszerűsítem, de ez a valóság. Így dolgozunk, most megkezdtük a toborzást. Két folyamat van folyamatban, az ekvivalenciára nézve, múlt pénteken kezdtük ezt meg. Dolgozunk ezen, tehát tudjuk, hogy gyorsabban kellene illetve gyorsaságra van szükség. A harmadik országokkal kapcsolatos ekvivalenciát jövő év végéig el kell ismerni, hogy azon országok állam adóssága nehogy nem preferenciális kezelésbe kerüljön, már ami a tőkekövetelményeket illeti a bankjaik számára. Ami az MPE, SPE-ket illeti, összességében azt mondhatom, hogy mi felügyeleti és döntéshozó hatóságként semlegesnek kellene, hogy maradjunk ez a többszörös, egyszeres belépési pontos, illetve a határokon átnyúló tranzakciók esetében. Nagyon fontos az zöggenő mentes működés, függetlenül attól, hogy a bankok végül is milyen modellt fogadnak el válság esetére. Köszönöm szépen a kérdést point uh, to, to, to make is that egy alapvető dolgot szeretnék mondani. Ami az európai szintű jelentéstételi követelményeket illeti, több mint 3000 nemzetközi cégtől kapunk tájékoztatást. Ez azt jelenti, hogy sokkal több és jobb információt kapunk ezen cégektől, és ráadásul hatékonyabb is, mint korábban hiszen a múltban a határon átnyúló vállalkozások esetében minden felügyeletnek össze kellett gyűjtenie az adatokat, és át kellett adni a befogadó országnak az adatokat, és ez a legtöbbször meg sem történt. Most az Európában központosítjuk ezeket a folyamatokat, és mi küldjük a központi hatóságoknak az adatokat. Ez újdonság, és hatékonyabb is. Ami a növekvő hatáskörünket illeti, mint felügyeleti szerv és megfigyelő intézmény. Több határon átnyúló helyzetet megfigyeltem, ahol fizetésképtelenség állt be, és ezeket a platformokat most építjük más felügyeleti hatóságokkal. Nagyon fontos, ahogyan megemlítettem már, hogy tudatában legyünk ezeknek az eseteknek jóval azelőtt, hogy a fizetésképtelenség beállna. Különben elveszítjük a koordináció szerepünket, és túl későn lépünk, csak akkor kapjuk meg az információkat. A rendeletben ezért ezt szabályozni kell, hogy a nemzeti hatóságoknak tájékoztatniuk kell a problémákról minket. Aztán van még egy dolog, ami nem feltétlenül optimális a belső piac szempontjából, az, hogy az úgynevezett fit and proper kötelezettségek hogyan teljesülnek. Az egyik országból a másikba, hogyha valaki átmegy, az egyikben megfelelőnek fogadják el, a másikban pedig nem. És ez persze nagyon sok következetlenséget szül, és ilyen különös üzleti modelleket is, amelyekről ön beszélt. Figyeljük ezeket a helyzeteket, jobbak az információink most, de a szabályozásban erősebb megbizatásra van szükség, hogy az európai hatóság vizsgálhassa Európában az, a biztosítási szerződéssel rendelkezőket. Két kérdésem van. Um elaborating a bit. Beszélt egy kicsit az NPL kérdésről, és itt két különböző probléma van szerintem. Az egyik egy jogi metodológiai jellegű, a másik pedig a jogalkotáshoz, a szabályozáshoz kötődik, és későbbiekben majd jobban megkevizsgálnunk a jogi alapot, mert szerintem ez eléggé kérdés, ez nem erről akarok most kérdezni, ez csak egy aggály, amit szerettem volna kifejezni, mert jogalkotóként nem tudjuk elfogadni ezt, hogy itt ez történjen, mert különben értelmetlen lesz a munkánk. Ön mondott egy fontos dolgot, a az az áramlásról. Azt mondták, hogy az ECOFIN cselekvési tervben nincsen újfajta áramlás az MPL-ek tekintetében. Az SSN az állományról mondanak valamit, úgy gondolják-e, hogy gazdaságilag ennek van értelme, van értelme annak, hogy a stack és a flow esetében ugyanazt a megközelítést alkalmazzák. Lehet, hogy a piaci érték egy közvetlen lehet a valós értékhez. Mindenki, aki úgy gondolja, hogy foglalkozni kell másképpen a meglévő állományjal, akkor azon tudniuk, hogy egyfajta konzultáció nem fogja megoldani a problémát. Második, egy kis kérdés. A CCP, illetve az ESMA új jogköreire vonatkozik. Kíváncsi vagyok, hogy önök ezről, erről hogyan gondolkodtak. Én megvizsgáltam ezt a javaslatot. Van egy végrehajtási testület, de van egy másik végrehajtási rész is, az ECB tehát számos testület van itt egymás mellett. Hogyan fognak ezek egymással kapcsolatba lépni, hiszen van egy általános testület, az NCA, az ESMA elnöke, ott van az ESMA igazgatója is, aztán az EKB-nek is kötelező szerepe van ebben. Szerintem nagyon bonyolult ez, lehet, hogy csak én tévedek, mert csak egyszer futottam ezt át, tehát kérem az önvéleményét is erről. Először Andrea. Köszönöm szépen, Roberto. Köszönöm ezeket a kérdéseket, mert így legalább eh, azokra a kérdésekre is kitértek, amelyeket én kihagytam az imént. A meglévő állomány és új állomány. Annak a kérdése, hogy az NPL-eket megadályozzuk a következő válság előtt, ez nagyon fontos. Azok az új hitelek, amelyek nem teljesítő státuszba lépnek, azokat most úgy kezelik, hogy ezek hogy megszűnjenek. A, a nem teljesítő eh, hitelek esetében az ajánlásunk az az, hogy a bankokkal szemben nagyobb legyen a felügyeleti nyomás, de hogyha ez nagyobb lesz, akkor lesz itt a push elem, az a pull elemmel kapcsolódik össze. Ezért azt javasoltuk, hogy legyenek eszközkezelő cégek, vagy legyen egy jobb, hatékonyabb, másodlagos piac. Korábban is volt a rendtestő hitelek piaca. 12-13 nagyobb szereplő van, akik a piacot uralják. Egy, eléggé egységes ez a piac, hogyha jó új befektetőket akarnak vonzani, akkor jó információkat kell nyújtani eszközkezelő társakra van szükség annak érdekében, hogy egy jó megoldást találhassunk. Az, hogyha a felügyelet nyomást erősítsük, azt akkor azt kalibrálni kell azzal a képességgel, hogy a piacok fel tudják szívni ezeket a rossz eszközöket. Az EKB egy automatikus kiterjesztését javasolná a, az új állományoknak azt kell biztosítani, hogy ez megtörténik, akkor az EMC munkáját is erősítsük, és a másodlagos piacokon is átláthatóságra ö, lesz szükség. Ami az EMIR 2.2-s javaslatot illeti, Hadd mondjam el, hogy én támogatom azt, amit a bizottság javasolt. Szerintem jó a bizottsági javaslat iránya. Az infrastruktúra, infrastruktúra az a terület pontosan, ahol a felügyeletnek hatása lehet EU szinten, el kell kerülni a felaprózódását ezen infrastruktúrának, ki kell építeni a megfelelő szakértelmet, látni kell azt, hogy azután, hogyha az Egyesült Királyság kilép az EU-ból, 10 között lesz a ccp eh, aránya, nagyon erős lesz a bürokratikus eh, érv amellett, hogy egy központi eh, felügyelet jöjjön létre javasolták azt is, hogy központosítsák a felügyeletet a CCP esetében, tehát én támogatom ezt a megközelítést. Sok területen azonban a javaslat nagyon összetett, sőt nagyon is összetett. Nagyon fontos az, hogy legyen egy döntéshozatali irányítási rezsim, amely által minden piaci szereplő számára világos az, hogy ki a döntő hatóság. Két eleme van a javaslatnak. Az első az az, hogy számos döntés esetében nem a végrehajtási döntésre van szükség, hanem a kiállító központi bank egy jóváhagyási mechanizmust hoz létre. A kérdés az az, hogy mit történik, akkor nem értenek egymást, egymással egyet, mert itt nincsen békéltetési folyamat vagy megoldás. Ezzel foglalkozni kell. Az egyik megoldás a konzultációs megoldás, a konzultációs mechanizmus. Úgy gondolom, hogy ez nem jó, hogy két döntés adali rendszer lesz párhuzamosan, és nincsen megoldás arra, hogyha nem értenek egyet. A második elem, ez a végrehajtó rész, illetve a felügyeleti testületek kombinálása. Itt is vannak aggályok, először is a javaslat módja az az, hogy a végrehajtási résznek másfajta stratégiát volna, és az eszma eszközeit használták volna itt fel, fel. Ez kockázatokat jelent a döntéshozatal következetessége miatt, mert itt a nemzeti felügyeleteknek adnának utasításokat, de másrészt foglalkozna a stressztesztekkel, iránymutatásokkal. Tehát nem lenne következetes a döntéshozatal, ami nem segíteni. Véleményem szerint ezeket a testületeket a lehető legjobban kell közelíteni egymáshoz. Az eszának most van egy áttekintés, egy felvizsgálati időszaka, el kell kerülni az átfedéseket a különböző testületek között. A tagság a különböző testületekben ugyanaz szinte. Nagyon nagy a hasonlóság a cégközösség között, de fontos az, hogy konzisztens döntéseket tudjanak hozni. Thank you. We will try to ensure consistency because... Köszönöm, megpróbálunk akkor konzekvens nem maradni. Két különböző jogalkotási eljárásról van szó, szóval, hogy komplikáltabb legyen a dolog, de azért ezt megpróbáljuk elkerülni. Danuta raportőr. Köszönöm. Roberto gyakorlatilag el is vette a kérdésemet, és méltányolom a választ. Valóban a döntéshozatali eljárást konzekvensé kell tenni, és ez tényleg fontos. Ugrok akkor a második kérdésre Andreához intézem a Brexit-tel kapcsolatban. Minden találkozónk a pénzügyi ipar képviselőivel a, arra fut ki, hogy félnek a hard Brexit szenáriótól, és nyilván e, ennek ellenére a hard Brexit lehetőségét figyelembe kell venni, még ha el is akarjuk kerülni. Itt most az ágazatról volt szó, azonban egy sor kérdés az önök kezében van, e, méltányolom, amit eddig tettek az útmutatásokkal és más e, dolgokkal, de az igazi kérdésem az az, hogy mindannyian megpróbáljuk elkerülni, az üres polcokat az euró térségben, ugyanakkor a belső irányítás, a kockázatkezelés, azok mind fontosak a Brexit témakörben. A kérdés tehát az, hogy az EBA elemezte már a back-to-back -back modellt a Brexit kontextusában. Lehet, hogy ez egy üres Shell, de lehet, hogy megoldást nyújt a Brexit utáni helyzetre. Ezzel kapcsolatban végeztek-e már elemzéseket? Tudják-e, hogy ez esetleg nem csak rövid távú megoldás lehet, hanem esetleg hosszabb távú is, hogyha jól eltaláljuk. Köszönöm. Uh, thank you very much. That's, uh, as I mentioned... Köszönöm. Ahogy ezt a bevezetőmben is mondtam, hamarosan egy véleményünk jelenik meg, amelyben lesz egy fejezet a belső irányításról, internal governance, illetve az outsourcingról, a back-to-backről eh, és a risk transferekről egy csoporton belül. Eh, ezek azok a kérdések, amelyek eh, egyre inkább aktuálisak. Én úgy gondolom, hogy vannak praktikus gyakorlatok, megoldások. A nemzetközi banká, bankolás az back-to-back-en múlik, centralizálják a piaci kockázatot. Mi nem akarjuk ezt eh, a mechanizmust eh, eh, meg megakadályozni, ugyanakkor az empty shell is el akarjuk kerülni és éppen ezért ajánlásokat adunk ki a felügyeleteknek. Az alapvető gondolat az az, hogy a counterparty risk managementet, eh, ahol, ami ott történik, ahol a, eh, az ügyféllel való kapcsolattartás történik, eh, a, a, a felügyelő az EU27-ben hozzá kell, hogy férjen Eh, ezekhez az adatokhoz, az összes adathoz, a tényleges adatkezelés összes adatához, hogy lássuk, hogy ténylegesen hogyan történik a kockázatkezelés. Eh, és eh, előre kell látni azokat a e, jelenségeket, amelyek sokkot okozhatnak, és hogyan lehet helyben kezelni a kockázatot, amennyiben a sok bekövetkezik. Tehát a counterparty risk az e, helyi, e, ugyanakkor a piaci kockázat pedig a helyi hatóság számára is legyen látható. Thank you. Uh, <coughs> now, Medi Delvaux. Köszönöm, elnök úr, Delvo asszony. Köszönöm. Egy rövid kérdésem van Major úrhoz. Van egy bizottsági javaslat az ESAS felülvizsgálattal kapcsolatban, és az ön válasza nekem segíthet az érvelésben. Én úgy gondolom, hogy van egy konszenzus a, azzal kapcsolatban, hogy a, az ezák jó munkát végeznek, ugyanakkor hallunk a koherenciáról, konvergenciáról állandóan, fogyasztóvédelemről, pénzügyi stabilitásról. Ugyanakkor nem mindenki ért egyet mindenben. Egyes körökben látok aggodalmat, idegességet, különösen az alapkezelőknél, az engedélyezteti eljárás, a delegation arrangement engedélyeztetési eljárással kapcsolatban a saját hazámban, ezzel kapcsolatban vannak gondok. A javaslat egy réteg, hogy is hívják, amikor egy alap az az aktivitásának egy részét harmadik országra delegálni akarja, az, az időt növeli, illetve a bürokráciát növeli, és a költségeket is növeli. A kérdésem az, hogy ez a szokásos gyanúsítottaktól jövő szokásos panasz, vagy van benne valami igazság? Örülne, hogyha, örülnék, hogyha ezzel kapcsolatban adnának érveket nekem. láttunk egyébként még ennél is tágabb körben kifejezett aggodalmakat a vagyonkezelőktől, az eszközkezelőktől, a delegálással kapcsolatban. A vélemény kiadásának oka az az, hogy azt látjuk, hogy a válasz arra, hogy a Nagy-Britannia kilép az EU-ból, az az, hogy hozzá, akarnak hozzáférés továbbra is az EU27-hez, tehát akarnak egy, egy helyszínt az EU27-en belül, a brit alapkezelők is, és mi azt akarjuk, hogy egy új pénzügyi központ felkutatása az megfelelő alapon zajoljon, és látunk a nemzeti hatóságoktól visszajelzéseket arra vonatkozóan, hogy hogy arról szól-e a dolog, hogy pénzügyi központokba üzletet vonzanak, vagy valami másról. A, központ, a, a kockázat az az, hogy az engedély beszerzése az EU27-ben eh, azzal járhat, hogy gyakorlatilag mindent visszadelegálnak a brit központba, és gyakorlatilag egy empty shell marad az adott tagállamban. Az ESMA igazgatósága eh, egyetértett azzal, hogy ilyen elvekre szükség van, mert eh, ez a szabályozói verseny, ez nem helyén való, mert minden nemzeti szabályozó hatóság nyilvánvalóan a felügyeleti és szabályozói szeretveit a lehető legjobban el akarja játszani. A disperse felügyelet az EU-n belül pedig egy olyan mechanizmust igényel, amelynek révén E, oda tudunk hatni, hogy az európai perspektívát is figyelembe vegyék az európai hatóságok, és e, ezért e, volt ez a vélemény a delegálással kapcsolatban. Nyilván ez csak akkor elkerülhető, hogyha teljesen centralizált felügyelet van. Mindenhol máshol a világon ilyen van, az EU, EU-n belül nem. De az, hogy Eh, az EU-n belül bárhova mehet eh, egy cég, eh, szükségessé teszi azt, hogy a nemzeti hatóságok figyelembe vegyék azokat a kockázatokat, amelyek stabilitási vagy befektető védelmi szempontból esetleg máshol jelentkeznek. Ezekben a véleményekben egyébként viszonylag szerény megközelítés van még. Három személy legyen a formális regisztrálás hely, helye szerinti országban, és azt gondolom, hogy hogy ez nem túl terhes követelmény. A lényeg az, hogy egy felügyelhető entitás legyen nemzeti szinten. Thank you. Burkhard Balz. Thank you, Chair. Um... Köszönöm szépen, elnök úr. Az imént már hallottam olyan kérdéseket, amit is felszerettem volna tenni Steven Majornak, de szeretnék eh, visszatérni Devo kollégám utolsó kérdésére, mi pedig a Brexit-tel kapcsolatban. Kíváncsi lennék arra, hogy eh, Major úr milyen fajta ütemtervet lát az ESMA áldolgozásánál akkor, hogyha a Brexit már az ajtón kopogtat, illetve ha azt nem látjuk, hogy mikor lesz a Brexit, mert nagyon fontos ez, talán a többi vendég is beszélhetne erről egy kicsit az AJOPA és az EBA szempontjából. A CCP-t már említette az elnök úr, de szeretnék még egy dolgot hozzátenni. Az EU részéről beszélni kell a TCP felügyeletéről, és az én sejtésem az az, hogy az Európai Központi Bank és az ESMA között nagy kompetenciaharc lesz. A bizottság a CCP Executive Session-t akar létrehozni, szerintem ez nem lesz igazából hatékony, ezért engem az érdekelne, hogy önök hogy látják ezt. Ezek lennek a kérdéseim, köszönöm. Nos, az ütemtervvel kapcsolatban a Brexit esetében, illetve az ESA felvizsgálat ütemterve. Nagyon fontos az, amit mondtunk, és ezt már a Brexit előtt is elmondtuk, hogy a jelenlegi megfelelési mechanizmus nem egy jó mechanizmus ahhoz, hogy meg lehessen szervezni a harmadik országbeli egységekkel az interakcióinkat. Én nem akarok olyan rendszert, amely megkettőződően működik, vagy nem hatékony, de kell egy uh, hatáskör ahhoz, hogy lássuk azt, hogy a harmadik országból származó egység esetében van-e veszély, amely kihathat az EU 27-re, és ha van egy ilyen veszély, akkor kell egy felügyeleti válasz erre. Én örülök eh, annak, hogy a többi hozzánk hasonló hatóság tudunk működni a világon, bár nem mindenkinek ugyanaz az elképzelése a felülvizsgálatra, mint nekünk. Tehát egy koncepcionális kérdés van, amelyel foglalkozni kell. És ez a kérdéskör még inkább fontosabb vált a Brexit miatt, hiszen az EU-n kívül lesz egy nagyon nagy pénzügyi központ, amely továbbra is fontos lesz az EU27 számára, tehát nem lenne az jó, hogyha teljes mértékben itt csak az Egyesült Királyságbeli szabályozókra kellene támaszkodnunk. Nem arról van szó, hogy meg akarunk kettőzni struktúrákat, hanem szeretnénk azt, hogyha nem hagyna ki egy e, e, ilyen nagy pénzügyi centrum az E27-re, és hogyha igen, akkor ezt megfelelően kezeljük. Az ez a felülvizsgálat területére ezt lehet kezelni, ezt ki kell ezt végre, végre kell hajtani még a Brexit bekövetkezte előtt, mert szeretnénk egy javított harmadik országra vonatkozó rendszert, és ennek működőképesnek lennie a Brexit előtt már. És mi volt a másik kérdés? Elnézést. Andrea egyértelműen beszámolt az a érdekkonfliktusról erről az esetben, ez rám is kockában az esetben egy-két megjegyzést engedjenek meg. Bármilyen megoldás is lesz, ennek működőképesnek kell lennie. El kell lennie azt, hogy megfelelő döntéshozatali rendszerek legyenek, és hogy előre lehessen lépni, és a ma piaci szereplők tudják azt, hogy mi a státusz, és ez vonatkozik a korábbi megjegyzéseimre és a döntéshozatali komplexitásra a különböző végrehajtott esetek esetében, de sok döntés esetében szükség lesz a végrehajtó szekcióra, illetve a kiállító központi bankra is. Tehát bármit is választunk, nagyon fontos az, hogy a piaci szereplők tudják azt, hogy kik a felelősek, és időben szülessenek meg a döntések. Szeretném hangsúlyozni azt, hogy a derivatívák piacának nagy része tőkepiac, piac, ezek árucik derivatívák. Én tudom, hogy nagyon nagy szerepe van a kiállító központi bankoknak, hogyha monetáris kérdésekre van szó, az Egyesült Államokban a CFDC, illetve a Fed között is együttműködés van. Szerintem az eszme megmutatta azt, hogy jó tapasztalataink vannak az Emir esetében is, ez jól működik. Az első stressztesztet a CCP-kkel kapcsolatban is megkezdtük, tehát megvannak a, az ismerteink azt, hogy ezzel foglalkozzunk. Core supervision and regulation are different things. És persze a regionális szabályozás eltér területenként. Beresz kolléga. Nagil. Thank you, Chair, and... Köszönöm szépen, elnök úr, elnézést. Kicsit késtem, és ráadásul le is maradtam az előadásokról. De onnan folytatnám, ahol önök abba hagyták a felülvizsgálattal kapcsolatosan, illetve a harmadik országokkal kapcsolatos CCP-k ügye, amiről önök beszéltek. A, az ESMA felügyeleti szerepében ez jelentős bővülés. Több más területen új hatásköröket kapott az ESMA, és ugye olyan kérdések is felmerülnek, hogy milyen erőforrásai és kapacitása van ehhez. Számomra az a legnagyobb kérdés, hogy igen, értem, hogy mi a gond a harmadik országokkal, a fel, harmadik országok felügyeleteivel kapcsolatosan, hogy itt további erőforrásokra van szükség. Mit gondolnak a bizottság javaslatról? Már ami az EU lokációs politikáját illeti, van ennek nagy költsége mindenki számára, az önök számára és mások számára is gondolják, hogy valóban fontos ezt mozgásban tartani, és másodszor általánosabban van egy eh, követelmény egy nagyobb költségvetésre, és ezt most mindenkihez intézem ezt a kérdést. És egyrészt a Brexit megkönnyebbít, megkönnyíti az európai felügyelet eh, integrálását, de az erőforrásokat ez azért megcsorbítja, és mennyire számíthatunk arra, hogy az eszák képesek lesznek ezeknek a feladatoknak az ellátására. Végül pedig Elnyő úr, a banki hatóság vezetője. Önhöz intézem ezt a kérdést. Önöknek nagyon fontos a fenntartható pénzügyi rendszer. A bizottság magas szintű szakértői csoportja e tekintetben támogatásokat sürget. Ön Egyetért ezzel a megközelítéssel? A zöld támogató tényezőkkel egyetérte a FISMAS főigazgatóság elképzelését? El tudja elképzelni, tehát legyen vajon egy zöld ösztönző tényező, vagy akár egy úgynevezett barna negatív ösztönző, ami a foszilis üzemanyagok használatát büntetni, úgymond. Először is a következő nagy lépéssel kapcsolatosan már, ami a közvetlen felügyeletet illeti, ezt megtehetjük-e, milyen erőforrásra van ehhez szükség? Összességében az erőforrás jelzések, amelyeket a bizottsági javaslat fogalmazott meg, ezek, amik kellenek minimálisan ehhez a lépéshez, de jó irányba tett lépés ez szerintem az erőforrások számításában, ahogyan azt a javaslat is tartalmazza. Összességében az, hogy a mi szervezetünk képes-e ilyen lépést tenni, ezzel kapcsolatban visszatérnék 2011-re, a kezdetekre, akkor lehet, hogy voltak hasonló elképzelések arra nézve, hogy az ESMA képes-e hitelminősítő intézetet kiépíteni és kereskedelmi tárházakat létrehozni, kereskedési tárházakat. Én úgy gondolom, hogy ezt bebizonyítottuk, nem azt mondom, hogy ugyanarról van most is szó, tudom, hogy nagyok a különbségek, a CCP felügyelet és az hitelminősítő ügynökség felett, de azért ez bizonyíték, hogy ez ilyen, az ilyen feladatok kivitelezhetőek. És az SSM-mel majd egyeztetünk arról, hogy ilyen lépések megtehetők. Ebből a szempontból úgy gondolom, hogy ez igenis kivitelezhető. Azután, ami a lokációs politikát illeti a javaslatban, Önök is tudják, hogy az ESMA nagyon sokat ügyködött már korábban is az elmúlt években azon, hogy a globális tőkepiacokat létrehozzuk, elérjük és támogassuk, és az ekvivalenciával kapcsolatosan a bizottsággal is sokat csatáztunk. Pontosan az a cél, hogy a globális piacok működőképesek legyenek. A javaslat ereje pontosan az, hogy két javaslatot, két lehetőséget villant fel az egyik, az ekvivalencia, azzal a kiegészítéssel, hogy a felügyeleti hatáskörök bővülnek, és emellett ott van a lokációs politika. Ennek a két opciónak az az előnye, hogy jelen pillanatban nem tudhatjuk még, hogy az együttműködés és a további tárgyalások az Egyesült Királysággal hogyan alakulnak. Például van egy elem, amit egyértelműen el kell érni, hozzáférés az EU-n kívüli felügyelt szervezetekhez. Képesnek kell lennünk arra, hogy hitelesen tudjuk felügyelni ezeket az entitásokat, még mielőtt az EU-n kívüli infrastruktúrák elhelyezéséről döntünk. Köszönöm szépen. Werner Langen. You're right, you're right. I will be very, very, very... Nagyon gyors kérdésem van. Ez a felügyelet a fel, fenntartható pénzügyekkel kapcsolatosan nagy kitekintést ad. A bizottság is dolgozik ezen a területen. Összességében támogatom az előbb elhangzottakat. Uh, uh, maybe uh, skeptical when you think... Egy kicsit skeptikusan gondolkodom, amikor arról van szó, hogy a pénzügyi intézmények kockázati becslését módosítsuk a támogatás, az ágazat támogatása érdekében. Én inkább kockázatilag semleges maradnék. Köszönöm. Langen úr. Köszönöm szépen. Általános kérdésem lenne a három elnökhöz. Az IOPA munkájához kötődnek talán inkább ezek a speciális kérdések. Az a tapasztalatom eddig, hogy gyakran előfordul az, hogy a kettes szinten túlmenő kérdésekkel is foglalkoznak, pedig a parlament ezzel nem foglalkozik. Tehát van egyfajta demokratikus hézag, amit az érintetteknek kell tölteniük. Szerintem ezt a problémát nem kezeljük eléggé fontosnak, pedig mindannyiunkat érint ez a bizottság. Itt javaslattal élt egy fellebezési jogról van itt szó. Ez talán egy jó lépés, de a véleményem szerint ez nem elegendő, és úgy vélem, hogy a hármas szintű tevékenységek ellenőrzési tevékenységei nem elegendőek, ezeket javítani kell. Bernardino, területéről, Bernardino úr területéről tudnék példákat is hozni, az IOPA, pedig a társjogalkotó a kettes szintű intézkedéseket még nem fogadta el, például az IDD esetében. Itt az IOPA saját kezdeményezés alapján olyan területeket is kiragad, amelyeket a társjogalkotó tudatosan nem kívánt kezelni. Tudatosan. Az IOPA a múltban mindig is hármas szintű kérdéseket eh, adott át nekünk. Például az utolsó az eh, egy, eh, az volt, az a kérdés volt, hogy milyen díjazást kapnak a biztosításoknál dolgozók, pedig ezt a kérdést egyetemen kivettük egy korábbi tárgyalás alapján. Bernardino úr tudja bizonyára, hogy 7000 adat produkáltak saját kezdeményezés alapján, pedig a jogalkotós, jogalkotási kérdésekben le voltak maradva. Én nem akarok most itt ítélkezni, hanem önön, mind a három elnökhöz intézem a kérdést, hogy önök mit gondolnak a hármas szintű intézkedések ellenőrzéséről. Mr. Bernardino, Was. Nem Bernardino úr kezdhetné. Igen, köszönöm szépen, Engen úr. Igen, tudjuk, hogy a harmadik szintű biztosítási szabályozás nagyon fontos, az iránymutatások alapja a jelenlegi jogszabály, és amiről ön beszél, az a biztosítási disztribúciós irányelv. Ezzel kapcsolatosan úgy gondoljuk, hogy a, az első szinte kapcsolatos értelmezés arra vonatkozik, hogy ezeket az iránymutatásokat úgy alkottuk meg, hogy ennek mindez megfelel, vagyis a bizottság lehet, hogy esetleges összeférhetetlenségi forrás lesz. A mi javaslatunk az volt, hogy amikor az, a bizottság azt mondja, hogy a vállalkozásoknak átláthatónak kell lenniük, ez megfelel a biztosítási disztribúciós irányelv szövegévelnek. Az irányelv viszont az, ezeknek a bizottságoknak a tilalmáról nem beszél. Of course, I think it's part of our own accountability and uh, you know... Persze ez része mi számoltathatóságunknak, és persze különböző helyzetekben készen állunk ennek az átbeszélésére Meggyőződésünk, hogy az iránymutatások nagyon fontos szerepet játszanak, biztosítani kell a felügyeleti következetességet, és higgyék el, nem az a gondunk, hogy sok az irányelv vagy iránymutatás, hogyha ezek nem lennének, akkor különböző nemzeti iránymutatások lennének egyfajta patchworkként, ugyanazokra az elemekre ezek vonatkoznának, és ez a mozaik sokkal zavaróbb lenne a belső piac szempontjából. Ami a felülvizsgálatot illeti, vagy iránymutatást, mi nyitottak vagyunk minden lehetőségre, persze anélkül, hogy ez sértené a mi függetlenségünket, már ami a felügyeleti kérdések és következetesség sér, nem sérti. Tudjuk, hogy a bizottság javaslatot tett arra, hogy a bizottság elé lehetne vinni bizonyos ügyeket, még mielőtt elénk kerülne. Hogyha ez valóban így van, én azért nagyobb egyensúlyt sürgetnék. A jelenlegi összetételben az iparág felé billen el a mérleg nyelve, mi pedig szeretnénk ezt kiegyensúlyozni, hogy egyensúly keletkezzen az ágazat és a fogyasztók között. Ez a testület azt vizsgálja, hogy hogyan hagyjuk végre a jogszabályokat, ami a hatáskörünkben van. Én a megfelelő elszámoltathatóságot, felügyeletet sürgetem, de számunkra a legfontosabb a felügyeletben érvényesülő következetesség. Köszönöm. Nagyon fontos kérdés ez. Először is azt hangsúlyoznám, hogy természetesen Mi mindig rendelkezésre állunk, hogyha magyarázatot várnak tőlünk a munkánkra nézve. Van még néhány dolog, amit el kell mondanom. Először is egyértelműen mindig úgy akarjuk végezni a munkánkat, hogy a lev- az egyes szinten belül maradunk. Ez a legjobb védelem számunkra, a kockázat, amit mi futunk, ahogyan már mindig említettem, én mindig azt mondom, eh, a kollégáimat is megkérdezhetik, hogy az első szinten belül kell maradni. A bizottság a szerződések őre. Nekik kell mindig ellenőriz, ellenőrizniük, hogy az egyes szintnek megfelele a hatóságok tevékenységek beleértve az eszmát is. Mindig mindent megteszünk, hogy az első szinthez eh, közel maradjunk, de több információra van szükség az első szinttel kapcsolatosan. Ez hasznos volna számunkra. Végül pedig szeretném még egyszer hangsúlyozni, mennyire lényeges, hogy mind a három szintet figyelembe vegyük, csak akkor dolgozhatunk megfelelően a közhatóságok, hogyha minden szintet látunk. A kérdések, válaszok, iránymutatások, amelyeket készítünk, pontosan azt szolgálják, hogy gyakorlati kérdésekben választ adjunk a piaci résztvevők, a nemzeti hatóságok kérdéseire, akik iránymutatást kérnek tőlünk az alkalmazást illetően. Van egy terület, ahol lehet, hogy egy kicsit többet tehetnénk, az, hogy melyik kérdést, kérdést melyik szinten kell megválaszolni, ez egy kollektív felelősség, első, második, harmadik szinten mi történik. Néha ez a kiosztás nem működik tökéletesen. Minden esetre nem arról van szó, hogy mi több hatáskört akarunk, hanem megpróbáljuk ezeket a szabályokat a lehető legtökéletesebben végrehajtani. Eh, csak még egy szó, csak hogy példákat adjunk. Legutóbb elkezdtük eh, a kiberkockázatokkal kapcsolatos munkát hogyha nem együtt dolgozunk, akkor nagyon mások és mások a megközelítéseink, és ezek, ezeket a munkafázisokat gyakran a hatóságok kérésére indítjuk el. Thank you, Pervans Perez. Last but not least. Köszönöm végül nem utolsóban Pervans Perez. Egy kérdés mindenkinek. Major úr, az elnök úr egy kicsit ellopta a kérdésemet a központi bankkal kapcsolatos eh, együttműködéssel eh, kapcsolatban. A 22-es cikk eh, revíziójával kapcsolatban ön úgy gondolja, hogy jó egyensúlyról van-e szó az új hatáskörök elosztásánál. A Andrea úr, Enria úr, ami a CRR-t illeti, van egy vita jelenleg is, ami az Európai Parlamentben is zajlik, a 7-es 8-as cikkről, a CRR 7-es 8-as cikkéről, a waiver liquidity témából. Ön milyen fontosságot tulajdon is, tulajdonít a 7-es 8-as cikk létének, különös tekintettel a tőkepiacra, és arra, hogy egy vannak olyan bankok, amelyeknek ugye transnacionális kapacitása van. És Dino úr engem felhívták a figyelmemet egy olyan biztosítótársaságra, amely jelenleg Gibraltáron van bázisa. Korábban volt szó ugye Gubra, Bulgáriáról és Romániáról. Gibraltárnak egy kvázi autonómiája van. Gibraltár adja ki az engedélyt, és itt a dömping vonatkozásában ugye ez a, a tetején van a dolgoknak. És aztán tényleg, mivel nincs idő távirati stílusban, ön sokat beszél a PEPS termékekről. Én azt kell, hogy mondjam, hogy elég komoly lobbizásnak vagyunk kitéve. Az első érv az az, hogy engedélyezni kell a kiáramlást. Hogyha a szociális modellt védelmezzük, akkor ön, ön szerint a nyugdíj megtakarításokat megfelelően tudjuk-e felhasználni? On the liquidity waivers. Ami a likviditási waivert illeti, ebbe állásfoglalás nincs. Nagyon releváns kérdésről van szó. A válság során egy csomó ringfencing intézkedés történt a kompetens hatóságok részéről, e, itt a határon átnyúló csoportokon belül likviditási áramlásról is van szó. E, azt a jelzést kell adnunk, hogy a határon átnyúló banki szolgáltatások azok üdvözlendőek, és a likviditási menedzsment ebben a vonatkozásban üdvözlendő, és több szabadságot kell adni a bankoknak akkor arra, hogy a likviditást mozgassák. Ez egy fontos vita, és a waiverek a, ebben a vonatkozásban fontosak lehetnek az egységes piac szempontjából. So if I, if I make very briefly to, on the two questions, uh, um... Hogyha válaszolhatok két kérdésre, ami Gibraltárt illeti. Gibraltár a radarunkon megjelent nekünk is. Gibraltár az egy, egységes piac rész. És a Solvency 2 is érvényes. Egy sor cégük pedig határon átnyúló üzletekre specializálódik. Együttműködünk velük. Az említett PRAT platformok eh, egy része az konkrétan Gibraltar. Volt egy cég, ahol beavatkoztunk például eh, home és host eh, felügyeleti viszonyokba, tehát eléggé komolyan figyelembe kísérjük a helyzetet Gibraltárban és a gibraltári hatóságnál is. El akarjuk érni, hogy az európai joganyagot betartsák. Eh, Higgye el, hogy az elmúlt hónapokban is elég sok időt szenteltünk nekik. Amit pedig a Pepet illeti, biztos vagyok benne, hogy erről majd még fogunk tudni beszélni ami a dekumulációt illeti, amit ön említett, én teljes mértékben egyetértek önnel, a PEPET hosszú távú eh, megtakarítási termékké kell tenni. A közvélemény szempontjából eh, sem helyén való, hogy eh, a pénzt csak úgy egyszerűen ki lehessen vonni. Erre kell, hogy legyen egy megoldás, és ez a default opció kell, hogy legyen, mert végén minden polgár úgyis ezt fogja alkalmazni, tehát itt lehet érvelni amellett, hogy a tőkének egy jelentős részét, az akkumulált tőke jelentős részét évjáradékként vagy más szakaszos formában lehessen kivon, kivenni, és nem pedig azonnal tőkeként. I, um, Uh, EMIR 2.2 ami az EMIR 2.2 javaslatot illeti, illetve a központi bank szerepét hadd mondjam el, hogy fontos, mennyire fontos, hogy az LKB-val együttműködünk. A CCP eh, felügyeletterről már a jelenlegi modulációban is ez így van, a CCP-kkel kapcsolatban a a kollégiumokban ott vannak a központi bankok, és hogyha az amerikai modellt nézzük, akkor ott is a Fednek van egy nagyon határozott szerepe az értékfelügyeleten kívül. A kettes cikke a statútumnak az külön aggodalmas, ugyanis egy ilyen rendszerben meg kell határozni a felelősségi köröket, és elkerülni, hogy megkettőződjenek Engem a javaslat tervezetben a 22-es cikk aggaszt egy kicsit, ami egy szabályozói szerepet eh, mond ki, és ez versenyben áll a tanács, illetve a bizottság szabályozói szerepével. Eh, ez, ez mik, a, mik ténylegesen a szabályozói szerepek, különösen, hogyha az emírrel hasonlítjuk össze, A, az én véleményem szerint nem akarunk egy teljes felügyeleti rendszert, ugyanakkor a jelenlegi együttműködésben ezt szerintem meg lehet oldani. A szöveget azonban hosszú távra kell hitelessé tenni, hogy akkor is érvényes lehessen, amikor változnak a személyek az adott hatóságoknál. Fontos, hogy a 22-es cikk megváltoztatása ne teremtsen konfliktust az emír követelményekkel, és ezen túl az Emir 2.2-ben is vannak szoká, további felügyeleti szükségletek, Thank you very much. Um, been extremely useful. Köszönöm szépen, rendkívül hasznos és érdekes volt ez a meghallgatás. Várjuk uh, a további együttműködés folytatását, és addig is szoros kapcsolatban maradunk a következő nyugtatási eljárások tekintetében, az EZA áttekintése a CCP esetében. És köszönöm szépen még egyszer. Ez a része az ülésünknek most lezárult, és átadom az elnökletet az alelnökünknek, Márkusz Felbelnek. Ja, ich komme dann nachher. So, dear colleagues. Uh... Kedves kollégák, nagyon szalad az idő, ezért azonnal folytatjuk. Elnöki közlemények. A magas szintű szakértői csoport ülésével összekötött koordinátori ülés, a Christian Thiemann is jelen van ezen a koordinátori ülésen, aki a felható fel, finanszírozási magas csoport vezetője. Holnap lesz ez a nyitott koordinátori ülés. Azokat, akik elhagyják a termet, kint beszéljenek tehát nyilvános lesz ez az ülés. Most azokhoz beszéltem, akik nem is hallgatnak rám. Elmehetnek, de ne beszéljenek. Eszmecsere a nemzeti parlamenti képviselőkkel, holnap délután jönnek a nemzeti parlamenti képviselők, holnap az ECON ülésére három és fél hat között. A strukturális uh, reformokról szóló vita lesz. Ezen kívül lesz még egy eszmecsere 4.30-kor, ahol a közös, konszolidált társasági adalapra fogunk beszélni. A nemzeti parlamenti képviselők valószínűleg nagy szemmel fognak ehhez hozzászólni. A bizottság szeretne a nemzeti parlamenti képviselőkről tárgyalni tényleg ezen kérdésekről, figyelembe véve a digitális gazdaság kérdéseit és A koordinátorik ülésének eh, összefoglalói október 5-én volt ez, kiadtunk jelentéseket is, ez a ESMA és IOPA eh, rendelet, eh, szabályozások, és hat szektorális szabályozás, az EPP és az SZND közötti jelentéstevők között lesz szétosztva ezek a témák. MIFID 2, ez a módosítások, itt is az LPP e és az SND fog osztozni a jelentéstevői poszton, ISRB szabályozás, itt is az EPP és az SND között osztjuk szét a posztokat. A politikai eh, koordináció, Európai Szemeszter 2018, SND kapja ezt, az EU és harmadik országok közötti kapcsolatok EPP, és mi meglepő, fenntartható finanszírozás, az zöldek élet, vélemények, a légközlekedésről, EPP, a nehéz e, gépjárművek megadóztatása a büró, az elnökség kapta ezt, járművek adóztatása ugyancsak az elnökségé, Európa mentesítése elnökség, eh, EMA mentesítése az elnökség. Arról is döntöttek a koordinátorok, hogy az ülések eh, beosztását kicsit megváltoztatják ütemterv szempontjából, ezeket majd kommunikáljuk a kollégák felé. A koordinátorok abban is megállapodtak, hogy engedélyt kérnek plusz ülésekre még ez év vége előtt, konkrétan november 23-án reggel, november 26-én délután, december 4-én késő este, kora este, 7 8.30-ig de ez még nem is Strasburgi hét, 10, december 13-14 pedig délelőtt. Az ECON delegáció 2008-ban az, a, arról döntöttek, hogy a következő delegációkat tartják meg a jövőre, ECP látogatás, Bázri látogatás is lesz, Franciaországba az év első felébe megyünk el, Olaszország második fele, az évnek, Washington július 5-12, szeptember 2021 Kína, de remélhetőleg ez működőképes lesz jövőre. E, IMF éves ülése bármikor is legyen, vagy bárhol is legyen, október 14 Balin lesz, akik ezt nem tudnák. EU-n kívüli missziók esetében a koordinátorok azt kérték, hogy legyen plusz egy-két hely missziónként. 2008 nyilvános meghallgatást is szeretne az ECON, például az EMIR-ről, a tagállamok, illetve a harmadik országok közötti kapcsolatok tekintetében adózás pénzügyi termékek kérdésében. Az ESGB kapcsán a koordinátorok arról döntöttek, hogy a három testületi tag nevéről szavazni fogunk a teljes szakbizottságon belül a közeljövőben, és majd szeretnénk azt is, hogyha az SGR-nek is ott legyen folyamatban lévő intézményközi tárgyalások, az október 3-ai 7. trialógus, az 5. An, pénzmosás ellenes irányelvre Strasbourgban zajlott le. A politikailag fontos személyek, a pepszek, a az aranyvizumok e, ezek az auditok, a pénzügyi egységek, illetve az EU jövőbeli pénzügyi hírszerzési szolgálata megállapodtak egy új kompromisszumban is az, ezt, az ezt elnökséggel kevés volt az előlépés. A következő trialógusra majd ugyancsak Strasbourgban fog sor kerülni november 14-én a CCR 2 szóló trialógus szeptember 28-án, október 5-én volt a trialógus, A, sikerült néhány kérdésben erőlépést tenni. Mendeli, different views, better to use the dynamic or static approach as basis for the calculation. A CET e egyel kapcsolatban is volt kompromisszum, a parlament kompromisszumot nyújtott be, a tanács ezt ellenőrzi, október 25-én lesz a következő trialógus ülés. Ez zártal már a hetes pontot érhetünk rá, ez pedig az Európai Befektetési Bankról szóló jelentés. Ludek Niedermayer a jelentéstevő, akit Burkett Balc helyettesít. Köszönöm szépen, elnök úr. Ludek úr elnézéseket kéri, mert nincs ma itt, és arra kért, hogy előadjam az ő véleménytervezetét. Ludek információi, illetve a Luxemburgban tett letagadásai kapcsán szeretné szeretné az EBB a válság utáni helyzetet megfelelően helyreállítani. Nagyon fontos azonban most már nyomon követni az EBB tevékenységét, hogy a hozzáadott jelleget biztosítsuk. Az EIB fő prioritása a piaci kudatok kell, hogy legyenek, és a hosszú távú finanszírozás szükségessége, anélkül, hogy a crowding out jelensége megjelenjen. Ludak felhív arra, hogy mennyire fontos és sürgős a Brexit hatásait meghatározni különböző forgatókönyvek alapján a tekintetben, hogy az EIB műveleteire ez eh, rossz vagy rosszabb hatással lesz. Felhívja a bizottságot, hogy nyomon kövesse a hatékonyságot és a költséghatékonyságot. Az EBB administratív költségeit tekintetében és az eh, árkompetens versenyképességet is hangsúlyozva Lude gondol, úgy gondolkodik, hogy priorizálni kell a külső műveleteket, és elsősorban a nagy prioritású területekre kell összpontosítani. Az EBB műveleteiben sok területen lehet az gazdasági helyzetet javítani Ukrajnában. Folyamatos a fegyveres konfliktus az orosz katonai erők részvételével. Az előadó várja a módosítókat és az észrevételeket, ezek bizonyára javítani fogják a jelentés színvonalát. Köszönöm. Thank you very much, uh, Mr. Köszönöm szépen, Bálc úr. Árnyék jelentéstevők, az SND részéről először, Ramán. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönet az előadónak, Niedermayer úrnak. Úgy tűnik, hogy a jelentése megadja az alapot egy jó munkához az Ekon számára. Három megjegyzésem van, ezeket elmondom a frakcióm nevében, majd a megfelelő módosító keretében. Ami pedig ezt a filozófiát illeti, amiről az előbb hallhattunk, eh, az EBB eh, gazdasági cikluson belül betöltött szerepét illetően. Figyelembe kell venni, hogy az EBB hatása a beruházások megtérülésében, ezt nem a 3-as, 4-es pontok alapján kellene megítélni. A az anticiklikus szerepet ez lezártnak tekinti ez a szöveg. Én nem mondanám, hogy ennyire kategorikusak legyünk. A közösségi költségvetés még mindig gyenge lábakon áll, ezért kicsi a makrogazdasági relevanciája, és ez csak az eurozónára vonatkozik ráadásul, és a válság előtti helyzet összehasonlítása a jelenlegi helyzettel még nem zárult le. Ambiciózus projektekre és rugalmas, hatékony projektekre van szükség. Ezért a nyolcas pont, ami arról beszél, hogy javítani kell a hatékonyságot a tagállamok tevékenysége és az EBB között a Juncker terv végrehajtásában. Én szerintem pontosan ez az, ami miatt szükség van arra, hogy igényesek legyünk, és megköveteljük az EBB-től, hogy olyan befektetési politikát vigyen, amely pontosan hiányzik egyelőre az Európai Uniónak. Kettes pont a Brexit-tel kapcsolatosan. A jelentéstevő arról beszél, hogy meg kell világítani a Brexit hatásait az EBB-re nézve. Én pedig úgy gondolom, hogy az ECOM jelentésben ennél konkrétabbak is lehetnénk, már ami azt illeti, hogy hogyan szeretnénk figyelembe venni a Brexit hatását az EVB-re. Az ECON akár kifejezhetné annak a lehetőségét, hogy tanulmányozzuk ezt, azt, hogy az például az Egyesült Királyság kötvényeit megvehetnék a többi országok, hogy valamiféle kötvénycsere vagy értékesítési program keretében, hogyha már a Brexitet megemlítjük, akkor közelítenünk kellene azt a modellt, vagy meg el kellene tudnunk képzelni azt a modellt, ami a Brexit után lesz jellemző. A hetes bekezdésben a külső műveletekről beszél a szöveg, ezeknek a fontosságáról, és itt egyetértek az előadóval, nem csak a keleti szomszédságban, itt ugye Ukrajnáról beszél, de a közép-keleti, illetve az afrikai szomszédságban is nagyon fontos szerepet kaphat az EBB, geopolitikai szerepet. Ezért nagyon fontos, hogy pontosan megemlítsük az EBB kötelezettségvállalásait ebben a térségben is, és én úgy gondolom, hogy Dél-Amerikára is ugyanez igaz. Ez jó referencia lenne, területi referencia, de szerintem, ha már ki kell valamit emelni, akkor ez legyen a földközi tengeri térség és Afrika, majd bemúj, benyújtjuk a módosít, módosítóinkat, és egyeztettünk az előadóval, hogy minél nagyobb konszenzuson alapuljon ez a vélemény. Köszönöm. Köszönöm szépen, ECR nincs jelen, liberálisok nem, nem, nem, akkor zöldek. Igen, egy kicsit csalódok, hogy csalódott vagyok, hogy az ECR kollégák nincsenek itt, hogy a Brexit hatását az EBB-re megtárgyaljuk, de hát mit tehetünk? Én még mindig európai politikusnak tartom magam. Szeretnék köszönetet mondani az jelentéstevőnek a jelentésért. Az EEP fontos intézmény eh, a társadalom építésében nagyon fontos, hogy a bizottság megragadja ezt az alkalmat, hogy eh, az EBB olyan területeken is eh, befektessen, ami az európai állampolgárok számára előnyös és fontos. Sok ponton egyetértek az előadóval, és a jelentés felismeri, hogy az EIB-nek, az EBB-nek fontos szerepe van a piaci kudarcok, hibás működése kijavításában. Az EBB áthidalhatja azt a szakadékot, amit a tíz évnyi hiányzó beruházás okozott. Az EBB kötvényesei a kockázatvállalást is el kell, hogy fogadják. Úgy gondoljuk, hogy ezt a jelentést több területen meg lehet erősíteni. Jó, hogy van erre lehetőség, és ezzel élni is fogunk az EBB vagy az FC nem tudja megoldani az befektetésekre való kereslet szűkösségét, ezt csak a tagállamok tudják megoldani. Intelligens költségvetési intézkedésekkel támogatva a kisebb cégeket a fenntartható gazdaság fenntartásában. Nem értünk egyet, hogy a fiskális stabilitás kulcsfontosságú előfeltétele a fenntartható növekedésnek. A kettő párhuzamosan zajlik. A költségvetési megszorítások visszafogták a gazdaságokat, nem volt annyi beruházás, mint korábban, és a legtöbb esetben még az adósságcsökkentésben sem volt sikeres ez a politika a költségvetési stimulálás, ösztönzés a a követendő út. Az EBB-nek ebben fontos katalizátor szerepe van. Nem tett eleget a klímaügyben sem az EBB, bár a 25%-os célt sikerült teljesíteni, ez nem elég. 15 tagállamban az EBB támogatása még a 20%-os minimális szintet sem ért el. 2016-ban a területen a beruházást a legerősebb gazdaságok tették, ez inkább a szabály, mint a kivétel. Az FC 70%-a, ami a megújuló erőforrásokra irányult, Belgiumban kötött ki. Franciaország, Finnország és Németország még a kedvezményezettek. Nagy kíváncsisággal tekintünk a ludekkel való együttműködés elébe. Köszönöm szépen. Köszönöm. FDD, Marko Valia nincs itt, NF Pápel Kape, ő sincs itt, de a kollégája szót kért. Nina. Köszönöm szépen, elnök úr. Hát én sajnos a brexit kapcsolatban túl sok megvilágosodást nem tudok ígérni. Az Egyesült Királyságnak fontos szerepe van az EBB kötelezettségvállalásai között jogi bizonyosságra van szükség a folyamatban lévő projektek tekintetében, amiket az EBB finanszíroz. Sok a projekt, az én régiómban is, ezek nagyon fontosak, és fontos feltárni, hogy ezekkel mi történik. Ugyanakkor az is nagyon fontos, hogy az EBB az Egyesült Királyság hozzájárulását tisztázza. Ebben a jelentésben nagyon fontos rámutatni, hogy a külső műveletek, amelyeket az EBB finanszíroz, hogyan működnek, de nem csak azokra a műveletekre kell összpontosítani, amelyek Ukrajnában történnek, hanem az EBB külső hitelezési mandátumát ki kell terjeszteni, már az AFED-ben is írtam erről, a bizottság tett egy javaslatot, a déli partnerség vagy téli szomszédság tekintetében, hogy a problémák okait feltárjuk, és nem szabad elfeledkezni, hogy az ellen nem csak a csatlakozás előtt álló országokra vonatkozik, hanem a mediterrán térségre és az észak-afrikai országokra is kulcsfontosságú befektető az EU projektekben az EBB, ezért példával, jó példával kell előjárnia, és nem vihetne végre projekteket adóparadicsomokban, és a fenntartható pénzügyi keretek előállításában is jeleskednie kellene. Köszönöm szépen. Olivier de Pont az EBB képviselőjeként szót kért. Nagyon örülnék, hogyha röviden szólna. Many thanks, Chair, for... Uh, Köszönöm, elnök úr, hogy szót kaphattunk mi is. Az előadóknak és az árnyék előadóknak is köszönetet kérek azért, hogy a véleménytervezetet első körben most megtárgyalhatjuk. Röviden elmondanám, hogy támogatjuk azt, hogy ilyen szerepet tulajdonítok az EBB-nek, és fontos megerősíteni az hatástanulmányt. Az addicionalitás nagyon fontos ezekben a tevékenységekben, a mi beavatkozásainkban és a projektek kiválasztásában ez nagyon fontos szempont valóban. Ezzel összefüggésben Felmértük a makrogazdasági hatást minden tevékenység tekintetében, az FC-re nézve is, és nagyon szívesen megosztjuk ezeket az adatokat. Az befektetési terven és az LBB tevékenységein keresztül is nagy kihatással vagyunk a GDP alakulására és a foglalkoztatás teremtésre illusztrációként röviden, ha megnézzük a beruházási tervet, hogy mit jelent a makrogazdasági hatás ha, értékelése 2020-ig, hogyha 0,5% az EU GDP növekedés, és kevesebb, mint 700 ezer munkahely jött létre az EU-ban. Ez tehát egy jelentős hatás gazdasági támogatásban és munkahelyekben is kifejeződik. Még egy dolgot szeretnék megemlíteni. Nagyon fontos, hogy előre tudjuk jelezni, hogy a következő MFF-ben mi lesz a helyzet, és azt is tudnunk kell, hogy hol tudjuk továbbfejleszteni a pénzügyi eszközöket. Ebben az összefüggésben nagyon lényeges, hogy megfelelő szabályozási keret jöjjön létre a pénzügyi eszközök használatában a jövőben. Facilitating the implementation at the level of, uh, of the member states. Ami a végrehajtás elősegítését illeti a tagállamok részén, ami a Juncker tervet illeti, illetve jó földrajzi egyensúlyt. Nagyon fontos lenne tovább dolgoznunk a nemzeti promóciós bankokkal, hogy a helyi piacokat fel tudjuk mérni, hogy az elosztott, eloszlást jobban tudjuk kezelni illetve technikai segítség eh, tevékenységet is javítani kell a projektek végrehajtásában és kialakításában. Én azt hiszem, csak ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm szépen. Thank you very much uh, for... Köszönjük. Köszönjük bizonyára az eh, előadó szívébe foglalja az ön tanácsát. Október 12-e a módosítók benyújtásának határideje, november 6-án fogjuk a módosítókat tárgyalni, és november 24 én szavazunk a szakbizottságban, és valószínűleg 2018. januárjában a plenáris ülésen. És már a nyolcadik pontnál is tartunk, amely a tagállami versenyhatóságok hatékonyságáról szól. Köszönöm szépen. Valóban arról van szó, hogy az Európai Versenyügyi Hivatalok hálózatát erősítsük. Azok a kollégák, akik itt vannak, az árnyék jelentéstevők, akik itt vannak, őket szeretném üdvözölni. Tudom, hogy nagyon sok olyan kolléga van, akik bizonyos okokból nem tudnak itt lenni. Ezért eh, szeretnék csak a jelentésem fő pontjaira koncentrálni, tisztelt elnök úr, remélem, hogy majd a kollégáknak ezt majd valamilyen módon át tudja adni, akik nincsenek most itt. Szeretném nyomatékosan elmondani azt, hogy üdvözlöm az Európai Bizottság javaslatát, szerintem jó az, hogy a nemzeti versenyhivatalokat e- erősítjük annak érdekében, hogy az Európai Unió versenyjogát teljes mértékben végrehajthassuk, hiszen ez minden európai állampolgár számára fontos. Pontosan németként úgy tűnik, hogy tanultunk a történelemből, hogy a túlságosan nagy piaci öm, öm, bezárás a fogyasztókat is károsíthatja, ezért mindenképpen átlátható szabályokra van szükség minden gazdasági szereplő számára. Az Európai Unió úgy szabályozta ezt, hogy a tagállamok szintjén a versenyhivatalok az illetékesek, és nagyon fontos az, hogy legyen egy európai versenyjogi hálózat a cél, a megfelelő verseny és egy jobban működő belső piac. Ez csak akkor sikerülhet, hogyha ezek a hivatalok ugyanolyan mércét követnek, mert akkor ez sokkal nagyobb jogi biztonságot jelenthet a vállalatok számára. Az Európai Bizottság javaslata jó irányba halad, de van egy-két hely, ahol még lehetne eh, javítani. Az első a hármas cikk, ahol arról van szó, hogy az alapvető jogok kartája hogyan eh, jelenik meg ebben a javaslatban. Az Európai Unióban gyakori probléma az, hogy amiről döntöttünk, eh, azt látjuk, hogy nem hagyják végre, akkor azt még jobban hangsúlyozzuk, aztán azt látjuk, hogy ebben az esetben az alapvető jogokat továbbá is lehet erősíteni, Szerintem ez nem csak a preambulum bekezdése kapcsán fontos. Mi úgy gondoljuk, hogy a tagállamok jogát figyelembe véve megpróbáljuk mindezt úgy kialakítani, hogy egyértelmű legyen az, hogy az alapvető jogok kartája fontos szerepet játszon itt is. Pontosan ezért azt javaslom, hogy a versenyjog szempontjából fontos dolgokat említsük meg a jogszabály szövegében, ne túlságosan részletesen, mert nem akarunk nagyon beavatkozni a nemzeti jogszabályozásba. Fontos itt a, a, az iratok ismerete, a megfelelő eljáráshoz való jog, az ügyvédek, illetve a, megbí- a megbízók védelme, illetve a tájékoztatás. Örülnék, hogyha a kollégák ezeket a pontokat speciálisan is alkalmaznák a versenyjog területén. A második pontom, ez az ideiglenes intézkedések, a biztos eh, azt mondta, hogy a kérdés végezetül az az, hogy az eszközöket, amelyek ma már elérhetőek, azt alkalmazzák-e vagy sem. Nem minden esetben automatikus ez, ezért az volt az eredeti elképzelésem. Az eredeti elképzelésem nem sikerült megvalósítani, hanem itt eh, az egyszerű intézkedéseket eh, megemlíthetjük itt, még akkor is, hogy eh, ez egy eh, jóvá nem tehet, tehető kár esetében nagy küszöböt jelent. Tehát ezt meg kell vizsgálni, a bizottság részéről is egy tanulmány formájában, és meg kell azt is vizsgálni, hogy hogyan lehet egységesíteni a különböző európai helyzeteket. A harmadik pont, ez szerintem a 11-es cikk vállalásai. Biztosítani kell szerintem azt, hogy nemzeti szinten is hatályos eszközök legyenek, hogy ezeket az ígéreteket be lehessen tartani. Ez idáig a rendeletjavaslat erről nem rendelkezik, és ezzel szeretném itt ezt egy tovább képíteni. Negyedik pont, ez fontos, ez a 10%-os büntetést jelenti. Itt az európai belső piacon az európai cégek, illetve a hatóságok kérdését szeretnénk egységesíteni, tehát már most is 10% a büntetés mértéke, tehát európai szinten is lehetne ezt alkalmazni. Ötödik pontom, ez a lényege ennek a szabályozásnak, ez pedig az az engedékenység. Itt látok megfelelő irányt, ezt az ösztönzést jól fel kell használni annak érdekében, hogy a szereplők jogi biztonságot kaphassanak. Kíváncsi vagyok arra, hogy az árnyék jelentéstevők mit tudnak elmondani még azon kívül, amit a múltkor elmondtak, és még gyorsan az ütemtervet hadd fussam át. Október 20-ig lehet benyújtani a módosítókat, november 20-án beszélünk erről, a szabadságban, majd november 5-én szavazunk erről a szabadságban. Kíváncsi vagyok a kollégák véleményére. Andreas, and now we come to the shadow. Köszönöm, Andreas, most pedig az árnyék előadók következnek az SMD részéről. Szagyi Tibor. Köszönöm, elnök úr. Egy hatékony versenypolitika az EU-ban mindig az EU projektnek egy sarokköve volt. A, kom- a versenypolitika az a jól működő belső piac szempontjából fontos. Ez a ház januárban nagy többséggel a versenyjelentésben, amelyet én írtam, úgy döntött, hogy meg akarjuk erősíteni a nemzeti versenyhatóságokat annak érdekében, hogy az együttműködés lehetőségeit kihasználjuk. Először is a szocialisták és demokraták nevében köszönöm ezt a tervezetet, és külön köszönöm a raportőrnek. Most hat kérdésre hívnám föl a figyelmet. Ez még nem végleges lista, E, és nem csak ide, vonat, ide fognak tartozni majd a módosítók, de ezeket e, röviden, ezt a hat pontot e, kiemelném először is, ahogy az már a júliusi vita során elhangzott számunkra, a vezetés függetlensége fontos, ez a legfontosabb. Világossá kell tenni, hogy a nemzeti versenyhatóságok vezetésének a függetlensége minden tagállamban biztosított, nem csak a politikai eltávolítástól legyenek nincsenek eh, védve, hanem a szakmai háttér alapján dőljön el a kinevezés is, és ne pedig politikai eh, alapon ez az egyetlen módja, hogy a döntéshozatali eljárás függetlenségét megőrizzük. Emellett eh, a nem koherens az accessible és az in possession kifejezések használata, az in possession a nyolcas cikkben nem elfogadható, ez ugyanis mindössze lehetővé teszi egy cégek számára, hogy mentséget találjanak arra, hogy nem működjenek együtt a hatóságokkal. Úgy gondoljuk, hogy a nemzeti hatóság helyzetét megerősíteni a bírsággolási lehetőségek kiterjesztése. Vannak jó gyakorlatok és vannak rossz gyakorlatok ezzel kapcsolatban. A jó gyakorlatokat használhatjuk, de világosan kell fogalmazni. Negyedik dolog, arról is meggyőződ, az is meg vagyunk győződve, hogy a bírságot a világszintű forgalomból kell kiszámítani, nem pedig valami fajta tisztázatlan forgalomból vagy másból. Ami a közérdekű bejelentéseket, bejelentéseket illeti, eh, mi ezt mindig támogattuk, meg kell védeni őket eh, minden módon, ugyanakkor nem szabad eh, elfelejteni azt sem, hogy nem lehet anyagi kedvezményezettje a bejelentésnek, mondjuk egy versenytárson keresztül. És végezetül több átláthatóságra van szükség, az újságíróknak és a polgároknak hozzá kell férniük az információhoz, és azt is el kell érni, hogy az Európai Parlament eh, minden eh, nemzeti versenyhatóság éves, tekint, éves jelentésébe eh, betekinthessen. Még egyszer köszönöm a jelentéstevőnek a munkát. Már eddig is jó volt az együttműködés, a vele is és a többi árnyék előadóval, és azt remélem, hogy ez alapján sikerül majd kompromisszumokat létrehozni, és a végső jelentés pedig a cégek és polgárok érdekeinek még jobban megfelel. Köszönöm Tibor, az ECR részéről, Szabati úr. Herr Vorsitzender, die IKR. Elnök úr, az ECR e a javaslatot pozitívan fogadta a bizottság részéről. A javaslat tiszteletben tartja a tagállamok jogait, tehát a szubszidatásnak megfelelnek. Az ECR a jelentéstevő módosítóit elemezte, és ehhez lesz egy-két megjegyzésem. Az ECR-nek az a benyomása, hogy a jelentéstevő harmonizációi nem mennek eléggé messze. Különböző felfogás van a tagállamokban erről, ez helyes, de nem szabad a nemzeti versenyhivatalok kompetenciáját itt érinteni. Tehát kritikusak vagyunk az előadó ezen módosítóival szemben. Néhány módosító értelmezésre ad ö, okot, A kérdés az az, hogy mit jelent a a releváns méret az ilyen fajta döntéseknél a játék tér eléggé önkényes szabályozási arbitrás, ezt kell elkerülnünk. Azt kéri az előadó, hogy a kis portfólióval rendelkező KKV-k esetében kisebb legyen a büntetés mértéke. Persze ez érthető is, hiszen az ő piaci arányuk kisebb, ilyen esetekben megengedetnek tűnik a méret figyelembevétele a büntetés eh, kiszavásánál. Összességében az ECR azt kéri, hogy a tagállami különbségeket vegyék figyelembe. Mindannyian tudjuk, hogy a túlzott harmonizáció a nemzeti versenyhatóságok végrehajtásának költségeit növeli, és így az egész dolog az Európai Tanács elé kerül. Az ECR azt kérne, hogy a túlzott harmonizáció harmonizációt ne folytassuk, az Európai eh, Parlament követheti a bizottság javaslatát, Schwab úrnak majd még benyújtunk módosítókat, de összességében eh, a jelentést érdeklődve fogadtuk. Thank you very much, eh, and for the liberal group. Eh, Köszönöm a liberálisok nevében, Jacek úr. Köszönöm. A frakcióm erősen támogatja a bizottság javaslatát. Szükség van közös minimum standardokra a szankcióknál, illetve a vizsgálatoknál annak érdekében, hogy az eltérő kimeneteleket kizárjuk, és azt is hallottuk most az előbb, hogy az ECR úgy gondolja, hogy a nemzeti tradíciókat is figyelembe kell venni. Én úgy gondolom, hogy ha a kultúráról van szó, és arra gondolnak, akkor ez rendben van de hogyha a tisztességes versenyről beszélünk az egységes piacon belül, akkor a nemzeti tradícióknak talán nem kéne akkor a szerepet adni. Azt üdvözlöm, hogy a raportőr bizonyos rendelkezések megerősítését szeretné látni, különösen amikor a commitment decision monitorozásáról van szó, a nemzeti hatóságoknak legyen lehetősége megvizsgálni ezeket a kötelezettségvállalásokat, és amennyiben azok nem megfelelőek, akkor újra nyitni az eljárást. Nem tudom, hogy a többi javaslata, ami, amit bele nyújtva, az jobbá teszi a szöveget. Különös tekintettel az információ kérésre vonatkozó módosításra gondolok. A globális digitalizált világban a vizsgált cégekről szóló információkat a hatóságnak ki kell adni, nem csak, az, nem csak a tulajdonukba levő információt, ami szerintünk egy elavult megközelítés. Nem lehet hagyni, hogy ürügyként hivatkozzanak arra, hogy egy másik országban van tárolva az információ, miközben nyilvánvalóan hozzáférhető az információ más ezen túlmenően az ügynökségek hozzáférhessenek azokhoz az információkhoz is, amelyet a felhőben tárolnak a cégek, akkor is, hogyha más, egy harmadik cég a hostja annak a felhőnek. Ami a bírságot illeti, én azt értem, hogy limitálni akarja a maximum bírságot a releváns forgalom 10%-ára, nem pedig a világszintű forgalom 10%-ára. Ez a KKV-knak kedvez, ezt értem, de nem tudjuk, hogy mi a releváns forgalom, európai forgalmat jelent, vagy a kartell alá tartozó termékek forgalmát illeti, de a KKV-knál, amelyek a nagy cégek áldozatául esnek, és azért, hogy arányos legyen a bírság, az valós gazdasági súlyát kell, hogy tükrözze a bírság a, a cégnek, ugyanis előfordulhat, hogy outsourcolják a rossz viselkedést a cégek. A bizottsági szöveg a KKV-kat segíti, mert a világméretű eladásaik forgalmuk az nyilván relatíve jóval alacsonyabb lesz, mint a nagy cégeké. Ami az információ, az ügyvédekkel közölt információ védelmét illeti, eh, az, hogy eh, cégek nem vallják be a eh, jogellenes abban az esetben, amikor nem vallják be a jogellenes magatartást. Én értem a, ezt a jogalapú megközelítést, ugyanakkor nem tudom, hogy ezt a jogot miért kell konkrétan ebbe az irányelvbe beadni, mert valójában a jog minden területén érvényesül a, ez a védelem, és nem gondolom, hogy itt jobban ki kell emelni, mint bármely más jogszabálynál. Nem gondolom, hogy ebben a vonatkozásban a versenynek, a versenyjognak külön eljárást kell biztosítani. Az egyik oka a az együttműködés ennek a jelentésnek, ez a központi eleme. Egy, könnyebbé kell tenni az együttműködést, a bizottság javaslatát üdvözlöm. Noha értem, hogy miért változtat eh, helyenként a szövegen a raportőr, azt remélem, hogy a nemzeti hatóságok közti együttműködés ezzel nem nehezedik meg. Ami a határozatok végrehajtására vonatkozó kérelmeket illeti, eh, nyilván nem Itt van egy joghézag, és a kérés elutasítása esetén egy, a bizottság adhasson ki kötelező határozatot, hogyha a végrehajtás elutasítása nem igazolható. Köszönöm. Köszönöm, Péter. A Guer részéről. Paloma López Bermejo, de ő nincs itt. Molly. The first of two. Két embert is el kell ma játszanom eh, a mai napon, úgyhogy eh, ez lesz a mai feladatom. Schwab eh, úr jelentés tervezetével kapcsolatosan a többiekhez hasonlóan én is el szeretném mondani, milyen fontosak a bírságok, hogy elretentő hatásúak legyenek. Ez úgy látszik szükséges a kartellek elkerülése érdekében. Az előadó 10%-ot javasol, vagyis a cég releváns forgalmának 10%-át, az a bizottság pedig a világszerte elszámolt forgalom 10%-áról beszélt, így aláaknázza ez a javaslat a bizottság javaslatát, hiszen elutasító, elretentő erejűnek kell lennie a bírságnak, és ez csak akkor eh, lehetséges, hogyha megle- meglehetősen magas a bírság. Ezért legalább 10%-osnak kell lennie a bírságnak, hogy úgy, hogy a tagállamok magasabb mértéket is megállapíthassanak. Emellett a cég által fizetett további kompenzációt nem szabad a bírságból levonni. A nemzeti versenyhatóságok szerepe nagyon fontos. Az előadó azt mondja, hogy a cégek információt szolgáltassanak a nemzeti versenyhatóságoknak, olyan információt, ami az ő birtokukban van, miközben a bizottság a hozzáférhető információról beszél, lehet, hogy kicsinek tűnik a különbség, de az új álláspont korlátozó. Például, hogyha a felhőben tárolt, vagy a cég egy leányvállalatánál tárolt, információ hozzáférhető a cég számára, nincsen feltétlenül a birtokában. Így aztán könnyű egy lányvállalatot létrehozni egy kartel elősegítésére, és hogyha utoléri a nyomozás ezt a céget, akkor a, az lányvállalatnál lévő információt nem kívánja majd megosztani. Módosítókat is fogok benyújtani az összeférhetetlenségek elkerülése érdekében negyedik cikkben a fel magasbeosztású tisztviselők esetében, vagy ha valaki az összeférhetetlenség elkerülés érdekében felmond a nyomozás hatására, meg kell erősíteni a forrásokkal kapcsolatos, erőforrásokkal kapcsolatos rendelkezést az ötödik cikkben a tagállamok számára éves jelentésteli tételi el, kötelezettséget kell előírni. Ezt is meg kellene fontolni, illetve az ajánlások tételét. Emellett lesz, lenne egy rendelkezés a költségvetés felhasználásával kapcsolatos autonómiáról, Szeretnénk az engedékenységgel kapcsolatos fejezetet megerősíteni, például a három vagy több országot érintő esetekben a bizottság lenne illetékes, ezzel a fejezettel kapcsolatosan építhetünk az előadó módosítóira. Köszönjük az előadó munkáját, és nagy kíváncsisággal tekintünk a módosítókon végzett munka elébe. Köszönöm szépen, de nekünk is az eredeti tetszik jobban, Molly vagyis hát az eredeti Molly az nekünk sokkal szimpatikusabb, majd biztos visszatér hozzánk. Úgy látom, hogy már majdnem szót kért a kolléga, kifelé tart, vagy befelé, ha befelé, akkor kérem siessen. Doors for Nina. Nina, Gerl, a öné a szó. Azt hittem, hogy nincsen idő a spontán felszólalásokra, félreértettem a gesztusát. Minden esetre köszönöm a jelentést az előadónak. Nagyon fontosnak tartom, hogy megvizsgáljuk a nemzeti versenyhatóságok megerősítésének lehetőségét, hogy fellépjenek a versenyi, versenyjog megsértése ellen. Gondom van az NCA függetlenségével kapcsolatosan. Nagyon fontos az biztosítani, hogy meglegyen a megfelelő költségvetés. Hogyan tudjuk ezt biztosítani, hogy meglegyen ez a költségvetés és az erőforrásai, és mégse legyenek a politikai döntéseknek tökéletesen függvénye ezekben az országokban. Azután eh, tudom, hogy más kollégák is felvetették már ezt a kérdést a bírságokkal kapcsolatosan. Szeretném tudni, hogy mi az érvelése mögött, miért gondolja, hogy a bírságok esetében ez a releváns piac hivatkozás működne, miközben általában nagy globális szereplőkről beszélünk. Én ezt tisztelni szeretném. Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy többen nem jelentkeztek. Az előadó Nak röviden megadom a szót, hogy foglalja össze az elhangzottak. Köszönöm szépen, és köszönöm a kollégáknak is, akik árnyék jelentéstevőként, valamint Nina Gill független kollégaként hozzászóltak. Sokan dicsérték a bizottságot, és ez helyes is, de azok, amiket különböző okokból kritikusan említettek, az szerintem nem mindig helyén valószínűleg megpróbáltam mindig a középutat választani. Senki nem ellenzi azt, hogy az alapvető jogok kartáját konkretizáljuk. Én ezt támogatom, mert ez jogi biztonságot jelent mindenki számára, az ECR kritizálta a harmonizációt, pedig erre szükség van a belső piacon, hogy azt akarjuk, hogy minden országban a cégeket egyformán kezeljük, ahogy ezt a kollégák is elmondták. A második pont a hatóságok függetlensége számomra is ugyanannyira fontos, mint azok számára, akik ezt megelmítették, de az a helyzet, hogy a versenyhatóságok a nemzeti kormányok ellenőrzése alatt vannak, és ezt nem lehet megváltoztatni demokráciai szempontból, tehát meg kell találni a módját annak, hogy őket erősítsük, anélkül, hogy beavatkoznánk a tagállamok ügyébe. Természetesen a tárgyalások során majd kompromisszumot találhatunk, vagy kötelező elemet felvehetünk a büntetés mértékéről többször is szóltak. Örülök annak, hogy főként a releváns, illetve a világszerte kérdésre tértek ki a kollégák, nem pedig a 10%-os határa. Itt csak a zöldek követeltek tagállami szabadságokat. Nagyon fontos az egységes keret, ez a ma is létezik, ezt csak meg kell erősíteni, és ezért örülnék annak, hogyha ezt tudnák támogatni, a releváns és világszerte kifejezéseket nem kell egymással, egymástól szétválasztani. Az elnyik jelentéstevőkkel is fogok még erről beszélni. Gil asszony is elmentett még egy pontot. Az érdek az az, hogy a tagállami kartelhatóságok forrásai jók legyenek, de itt sok minden függ a, a gazdaság nagyságától az adott tagállamban, itt is teljesen nyitott vagyok. A függetlenség és a források kérdése a hatóságok esetében erről beszélni kell, de szerintem sikerül majd egy egységes álláspontot találnunk, és köszönöm minden kollégának a hozzászólását, és örülök annak, hogy következetekben ebben tudjuk zenni együtt ezt a témát. Köszönöm szépen, már Elhangzott az ütemterv, így már a 9-es pontra térhetünk. Az elkobzási ítéletek kölcsönös elfogadása. Volvio Matesero, Matosero úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Eh, non è un caso infatti che sull'argomento nagyon aktuális ez a jelentés, hiszen nem, nem is véletlen, hogy több mint 87 módosítót benyújtottak a jelentéshez. Ez is mutatja, hogy valóban ez egy meghallgatási gyakorlat. Nyitottak vagyunk a javaslatokra, illetve a frakciók javaslataira és elképzeléseire. Nagyon sok módosító javított is a jelentésen. Köszönet jár azoknak a kollégáknak, akik rámutattak, hogy mennyire fontos a szabályozási kereteket kiterjeszteni, akár administratív aktusokkal, illetve polgári jogi eszközökkel is. Azután egy érdekes javaslat született, különböző javaslatokat tartalmaz ez, a százalékos mértékekről, már ami a végrehajtó államot illeti. Úgy vélem, hogy ez még parázsvitának lesz a tárgya, hiszen mindez azt is jelenti, hogy az állam az ilyen vagyonelemeket átveheti, és a határokon átnyúló nyomozásokat különböző országokban vihetik végbe de maga a büntetőeljárás és az elkobzás egy tagállamra korlátozódik, ezért az elkobzási eljárás egy tagállam hatáskörében marad. Köszönöm az észrevételeket, remélem, hogy konstruktív lesz a vitánk a jövőben is különösen a következő árnyékjelentéstevői egyeztetésen megpróbáljuk négyszögesíteni a kört, megpróbálunk megfelelő behajtási rendszert kialakítani, hogy az ítéleteket, döntéseket kölcsönösen elfogadják az országok, ez a biztonságban kulcselem, és hogyha megfelelő rendet akarunk, akkor erre szükség lesz. Köszönöm. Thank you very much. And that brings... Köszönöm. És ezzel elérkeztünk az árnyék előadókhoz. Évát Katalin fogja helyettesíteni. Ashley Fox nincs itt, de liberálisok itt vannak. Tessék. Köszönöm. Kedves Mártuselli úr, Mártusello úr, kedves kollégák, elolvasva a módosítóit az alábbi megjegyzéseim vannak. Szeretném azt elismerni, hogy a hosszú távú biztonság szempontjából milyen fontosak ezek a módosítók, ugyanakkor a jogokra is oda kell figyelni. Tehát amikor a 4B opcióról van szó, akkor figyelembe kell venni azt is, hogy ezt csak akkor tarthatjuk megfelelő dolognak, hogyha az óvintézkedések is helyükön vannak. Ezt az üzenetet kell a Libébe is közvetítenünk, nevezetesen. Ezért gondolom én is azt, hogy a rendelet a megfelelő jogi eszköz, és fontos, hogy ezt kihangsúlyozzuk. Ezen túl a javaslat fair kell, hogy legyen, különösen az áldozatok szemszögéből, de a tagállamok érdekeit is figyelembe kell venni. Szerintem egy fair javaslat az, ahol a kiadó eh, tagállam kapja a nagy részét az elszenvedett kárnak, amely a bűnös cselekményből származik. Eh, ugyanakkor a végrehajtó állam költségeit is eh, kell figyelembe venni, úgy, hogy mindenki számára legyen megfelelő ösztönző. Tehát a legjobb megoldás szerintem az, hogy a nyereség egy részét kell a végrehajtó államnak odaadni, ha vállalja a költségeket. Ambiciózusnak kell lenni a határidők vonatkozásában, illetve ellen kell állni a legyöngítő szándékoknak, akik fel akarják vizezni ezt a javaslatot. Nem csak a határidőknek kell ambiciózusnak lenni, számomra az is fontos, hogy ambiciózusak maradjunk a teljes javaslattal kapcsolatban. Ez kell, hogy az üzenetünk legyen a tanács számára, mert végső soron ugyanaz, a célunk utána menni a bűnözőknek és a terroristáknak, eh, mégpedig a forrásnál. Meg kell fosztani őket az erőforrásaiktól, a bevételeiktől, és ennek ez az első lépése. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm, Éva, esetleg valamit? Akkor a szocialistáknak és a demokratáknak eh, adjuk meg a szót először, és csak utána lesz Moliból Eva. Köszönöm Katalin úr nevében elmondom, hogy támogatjuk a javaslatot, és gratulálunk a raportőrnek a munkájához, fel akarjuk gyorsít, gyorsítani ezt a javaslatot. Annak érdekében, hogy a, az elkobzások határon át nyúlóan is meg történhessenek. Egyrészt bíróság elé kell állítani ezeket a személyeket, másrészt eh, el kell kobozni ezeket a javakat, együtt kell működnie a különböző hatóságoknak, ami a kompenzációt illeti, hogyha az elkobzás végrehajtása több mint 10 eurót hoz, akkor az összeget a végrehajtó állam a kibocsátó állam számára nyújtsa, adja tovább, utalja tovább, kivéve a behajtás költségeit. A hármas lista az komprehenszív, delegált aktus lesz, módosítás időközönként, és mi természetesen a következő árnyék ülésen örömmel tárgyaljuk át a módosítókat. Köszönöm, és most fog átalakulni Molly Éva Zsolivá. Éva Zsoli, ugye? Nos, köszönöm a raportőrnek a munkáját, és egyetértünk a javaslatai nagy részével, néhány módosítót benyújtunk és egy kicsit tovább akarunk menni, mint a raportőr. Szeretnénk a hatályt is kiterjeszteni. A bizottság a kölcsönös elismerésről szól a büntetőeljárásban mi a kölcsönös elismerést az administratív eljárásokra is kiterjesztenénk, akkor, amikor azok a bűncselekményekhez kötődnek. A hatály az továbbra is a bűnözés elleni fellépés határon átnyúló megakadályozása, legyen szó befagyasztásról vagy elkobzásról. Az administratív határozatokat is támogatjuk akkor, amikor elkobzás történhet akkor, hogyha nincs bebizonyítva a bűnös eredet, még akkor is, hogyha, akkor, hogyha megfelelő garanciák biztosítva vannak az adóbűncselekményeket is a listára fel kell tenni. A bizottság eh, egy hosszú listát ad azokról a tényállásokról, amelyekre kiterjedne ez a jogszabály. Egyetértünk a többi pénzügyi bűncselekményben is, eh, és mi ezekhez az adó jellegű bűncselekményeket, az adócsalás különböző formáit, az elkerülést eh, hozzáadnánk. Egyes országok azonban nem adnak eh, legalább három év börtönt, ezért a küszöböt lehoznánk eh, két évre, és ezzel az egyszerű adócsalás is le lenne fedve. Ami a behajtott pénzek megosztását illeti, a bizottság javaslata az, hogy a 10.000 eurón felüli eszközöknél a kibocsátó és a a végrehajtó ország 50-50 százalékban -50 osztozzanak. Mi egy másik megold, megdolgodást javaslunk, ha több mint 10 ezer euró az elkobzás értéke, akkor a végrehajtó állam kapjon 10 eurót az költségek fedezésére, és a többit pedig adják oda annak az országnak, amely kiadta az elkobzási határozatot. Ami a statisztikákat illeti, az elkobzásra vonatkozó statisztikákat hat havonta osszák meg a bizottsággal, ne évente, eh, hogy éves jelentés születhessen a bizottság részéről, ami pedig a felülvizsgálati klauzulát illeti, ne öt év múlva, hanem három év múlva vizsgálja felül a bizottság. Köszönjük a raportőrnek, és örömmel állunk a további együttműködés elé. Köszönöm. Más nem jelentkezik, ha jól látom. Flávio, esetleg még valamit ehhez hozzátenni, amit mondtak a kollégák? Köszönöm, elnök úr. Ahogy láthatták, nagyon érdekes vita lesz ebből. Ugye olyan érdekekről van szó, amelyet a nemzeti alkotmányok védenek. Hadd beszéljek most akkor az árnyékelőadói ülésekről. Én úgy gondolom, hogy egy kiegyensúlyozott szöveg fog születni rajtuk és ezek figyelembe fogják venni a különböző érzékenységeket, konstruktív és intelligens módosítók fognak születni, és azt reméljük, hogy a bizottságban is és a plenárisan is gyakorlatilag egyhangú elfogadásra számíthatunk. Köszönöm. Amennyiben holnap reggel érkeznek, már egy másik ülésrend lesz, mert délután jönnek a nemzeti parlamenti képviselők is, tehát mindenkinek van helye, vagy lesz helye, de nem feltétlenül ott, ahol ma volt. Ami ezt a jelentést illeti, a szavazást november 6-ára tervezzük az Ekonban, és aztán meglátjuk, hogy a Libe majd decemberben vagy januárban fog szavazni, és aztán kerül a plenárisra. Nos, tehát holnap más ülésrend lesz, ezzel a mai ülést lezárom. Köszönöm mindenkinek.